Dear colleagues, Lambert. Kezdjük, kedves kollégák, Lambert. I would like to... Szeretném elkezdeni az ülést. Tudom, hogy még futnak be kollégák, de a biztosnak is meg kell adnia azt az időt, amelyre meghívtuk, nagyon hálásak vagyunk, tudnék, hogy szakított időt szakbizottságunkra, hiszen most vagyunk a tárgyalások közepén. A kohéziós politika következő változatára vonatkozóan, és mint tudja, már döntöttünk, hogy az éghajlatváltozás témája egyfajta streamlining révén megjelenik a jövőbeli politikák mindegyikében. Ezzel kapcsolatban szeretnénk lát, tudni az önvéleményét, hogyan lehet még hatékonyabban, eredményesebben megjelenteni ezt a politikát, nem csak megvédve Európát, hanem kihasználva azokat a lehetőséget, amelyeket az éghajlatváltozás elleni harc jelenthet, és amely a regionális politikában hívásként is, meg lehetőségként is megragadható ezzel kapcsolatban. Kollégán nevében mondhatom, hogy nyitválunk a további együttműködés előtt, és az önök szolgálata is mindig, biz, is mindig biztosan számíthattunk. Többek között a kohéziós politika jövőbeli kritériumai, eszközei, szerkezete kidolgozásában is támaszkodhattunk önre. Biztos asszony, ezen bevezető után megadom önnek a szót, ossza meg velünk véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy meghívtak ma reggel. Afelől biztosíthatom önöket, hogyha mm, párbeszédre, tisztázásra szükségük van, bármikor rendelkezésre állok én is, meg kollégáim is. Ha a nagyobb összefüggésekkel kezdem, amikor a bizottság a következő több éves keretre vonatkozó javaslatát dolgozta ki. A fő kérdés az volt számomra, hogyan lehet az adófizetők pénzét a legjobban elkölteni az Európai Unióban. Most a válságos időkben hogyan lehet világosá tenni az, hogy miért van értelme annak, hogy a pénzüket elküldik Brüsszelbe, ahol aztán újraosztják valami más célra. Miért jó ez? A a kemény megszorítások, államháztartási megszorítások idején rendkívül fontos, hogy azokra a kihívásokra koncentráljunk, amelyeket egy-egy tagállam vagy régió önmaga nem tud megoldani, vagy amit jobban, költséghatékonyabb módon lehet együtt megoldani. Tehát az első dolog az kell legyen, hol van világosan megragadható európai hozzáadott érték. Aztán a másik dolog, amire koncentrálni kell, azon cselekvésekre, amelyek többféle, több, több, rétű, több rétű ö, politikai célt tud elérni, szakpolitikai célt. Tehát ha kevés a pénz, akkor egy-egy eurót nem csak egy célra kell elkölteni, hanem egy-egy euró révén igyekezni kell, törekedni arra, hogy többféle cél megvalósuljon, összehangolva a politikákat. Tehát, hogyha a mezőgazdaságot támogatunk, vagy egy új infrastruktúrás beruházás, egy új épületet, nem volna értelme már a tervezés során afelől gondoskodni, hogy mondjuk egy infrastruktúrális projekt már politikahoz igazított, vagy mondjuk a tengerszint emelkedésére felkészülő projekt is legyen egyben olyan intézkedésekre kell törekedni, amelyek rövid távú növekedés és foglalkoztatásbővítést is hoznak, ám a középtávra is megfelelő pályát jelölnek ki. Úgy gondolom, hogy az éghalati cselekvések mainstreamingi az európai politikákban ezek, mindezeket az igényeket kielégíti. Éghalatváltozási globális kihívás, koherens módon kell Európának válaszolni rá. Ha más politikákban mainstreaming révén megjelenik, akkor a ez többszörös kedvezményeket hozhat. Fenntartható mobilitást, fenntartható közlekedést, alacsonyabb energiaintenzitást, nagyobb, nagyobb energiabiztonságot, ennek megbetudhatóan kevesebb üzemanyagot kell importálnunk, új zöld technológiák fejlesztését szolgálhatja, és egészségügyi haszonnal is járhat. Világos, tisztább levegő, tisztább városok révén. Ha pedig okosan és intelligens módon csináljuk, akkor a versenyképességünket foglalkoztatás bővítést szolgálhatja. A zöld szolgáltatásokba és iparágokba való beruházás a legfontosabb potenciálja hát az európai ipari állások létrejövetele, létrehozása és az export tekintetében. Már most is 3,5 millió európai dolgozik ebben az ágazatban. Energiahatékonyság szempontjából csökkenti az importált energia árát a vállalatok háztartások számára. 2011 volt az első év az Unió történetében, amikor a, az átlag olajár hordonként 100 dollár fölé ment. Ennek hatásait abszolút éreztek voltak az európai gazdaságban tavaly. Az importált olajért fizetett ár, nem általában a fosszilis energiahordozókról beszélek, csak az olajról, 40%-kal nőtt az előző évhez képest. Tavaly 315 milliárd eurót tölt, költöttünk az importált, importált olajért. Ez nagyon soknak tűnik, Hát mennyi igazából 315 milliárd euró, ki tudja ezt? Hát azt mondom, a görög adósság méretéhez hasonlítható. Hát akkor mindenki megérti, mennyi pénzről van szó. Hogy összefüggésébe helyezzem, az EU 27-ek kereskedelmi hiány, mérleg hiánya tavaly 150 milliárd euró volt. Más szóval, az importált olajért kifizetett összeg az összes ágazat által felhalmozott többletet felemésztette. Ez is rámutat arra, hogy nem csak a klímáról van szó, nem csak energetikai hatékonyságról, hanem a makrogazdasági feltételek javításáról is, ha sikerrel járunk mindezen célokban. Energiahatékonyság, az építőipar, a helyi vállalatok hasznát is hozza, ezeket nagyon, ezt nagyon megszenvedték a válságot. A tervezett energiahatékonysági intézkedések két millió munkahelyet teremthetnek. Pénzügyi megtakarításokat hozhatnak, körülbelül háztartásokként 1000 euró mértékben. Persze az áttérés, az alacsony széndiokszid kibocsátású eh, energiára nem ingyen történik. Ehhez bizony jelentős beruházásokra van szükség a következő években. És ezt főleg a magánbefektetők kell, hogy finanszírozzanak ebbe, ám az Európai Uniós költségvetés is egyfajta ösztönzőként kell működjön a tagállamokban és a régiókban a változás eléréséhez. Ma 5-7 százaléka megy az EU költségvetésnek klíma kapcsolódású, éghajlatkapcsolódású kapcsolódású témákra, ez azonban nem elégséges. Ezért azt javasoljuk, hogy az éghajlatkapcsolódású kapcsolódású kiadásokat legalább az EU költségvetés 20%-ára növeljük, minden szakpolitika hozzájárulását ebbe csatornázva. Hadd tegyen világosan, nem arról van szó, hogy egy az éghajlatváltozás hajlani harc konkrét ö, céljára megy a 20%, hanem minden olyan célra, ami például a, az épületek jobb szigetelésére, vagy bármely közvetett hatással ö, élő vagy bíró ágazatra, például a, a tömegközlekedés is ilyen lehet. A kohéziós politika ideális eszköz arra, hogy a regionális versenyképességet, gazdaság növekedést ösztönözzük, és ezzel egy időben az alacsony CO2 kibocsátású gazdaságról átérést elősegítsük. A régiók és városok azok a helyszínek, ahol az épületeket újra lehet szigetelni, ahol tiszta közlekedést lehet biztosítani, ahol az infrastruktúrát fel lehet frissíteni, ahol az okos energiahálózatok, megújuló energiahordozók elősegíthetők, ahol zöld munkahelyeket lehet létrehozni, és ahol lehet megfelelő módon a képzést elősegíteni. Mind, mind, ez mind-mind decentralizáltan történik. Ennek érdekében az európai növekedési stratégiát ehhez kell igazítani. A bizottság a helyi igények, know-how és vállalkozásra támaszkodva teheti ezt meg. Tematikus koncentrációra is szükség van, meg megfelelő rugalmasságra a régiók és a tagállamok szempontjából. Ehhez jó a alapot kínál a terv? Milyen eszközeink vannak a kezünkben a klíma változás elleni harc mainstreamingére, a regionális fejlesztés érdekében is? Az egyik kulcsfontosságú eszköz a kohéziós politika eredményének elérésére az a tárgyalás, amely a partneri szerződések körül és programok körül folyik a régiókkal és a tagállamokkal. Ezek tartalma dönti el aztán az európai támogatás hatásait. Ezek a tárgyalások ezek a tárgyalásokat a közös európai növekedési stratégia kell irányítsa, valamint azok a fő elvek, melyek például a fenntartható fejlődésben testesülnek meg. Ugyanakkor feltehető a kérdés, hogy a magas potenciájú beruházások, amelyek nem illeszkednek ebbe a keretbe, ám kielégítik a regionális fejlesztési igényeket, hogyan illeszhetők be ebbe, ebbe a keretbe. Hogy elég rugalmas ez a keret ahhoz, hogy a legjobb értékű beruházásokat magába foglalja? Hiszen a kohéziós politika nem lehet az egyetlen forrása a regionális fejlesztés finanszírozásának. És különösen azok számára, akik fizetik a számlát, fontos az, hogy az a regionális igényeket elégítsék ki ezek a korlátos pénzeszközök, amelyek a legjobban illeszkednek az európai prioritásokhoz. Abban is hiszek, hogy az európai szintű iránymutatás révén lehet meghatározni azokat a beruházásokat, amelyek középtávon és hosszú távon gyümöl- lesznek gyümölcsözőek. A helyi önkormányzatok sokszor nagyon ki vannak téve egyes lobby csoportok nyomásának, akik saját projektjeiket erőltetik, sokszor a választások szorításában vergődnek, vagy más régiókat másolnak le, anélkül, hogy annak volna igazi gazdasági értelme. Mindezek fényében csak egy jól struktúrált párbeszéd hozhat eredményt az EU és a régiók között, hogy kikerüljük ezeket a csapdákat. A szakpolitika eredménynek mérésére szakpolitikai célszámok kellenek, hisz végső soron a bizottság, a parlament és más érintett felek nem csak azt akarják tudni, mennyi pénzt költöttünk el a klímaváltozási harcra, hanem hogy milyen eredményeket értünk el, például az üvegháztást okozó gázok kibocsátásának csökkentésében egy-egy lépés után. Ezért a közös indikátorrendszer a kohéziós politikában tartalmaz olyan elemeket is, melyek a végrehajtás során teszik lekövethetővé a tényleges előrelépést az politikai célok elérésében. Nagyon gyakran beszélünk arról, hogy mi Európában javítanunk kell a végrehajtást. Nem csak szép deklarációkra van szükség, nagyon fontos az is, hogy követhető legyen a végrehajtás mikéntje is. Nyilvánvaló, hogy a legjobb megtörülés akkor érhető el, hogyha az előfeltételek is teljesülnek. A jogalkotás, igazgatás előre fel kell készüljön a beruházások jó hatékonyságának elérésére. En, ezt a szerepet tölti be az ex ante feltételrendszer, ami pedig az alacsony CO2 kibocsátási gazdaságból átérést illeti minden ágazatban a tagállamoktól azt kell megkövetelni, hogy megfelelő irányelveket ültessék át, például az energia, épületek energiahatékonyság tekintetében, energiafelhasználság hatékonysága tekintetében, energiaszolgáltatás, meg a megjelenő energiaforrások elősegítése tekintetében, ami az a éghajlatváltozáshoz való adaptációt illeti, ami szerintem egyre inkább ö, fontos téma lesz a következő években. Nos, itt a beruházások például tagállami és regionális katasztrófa kezelési és megelőzési stratégiákat követel meg, amely felkészül az változás hatására. A climate proofing eszközrendszerét is meg kell vizsgálni és egyes projektek értékelésében. Nem csak az a cél, hogy mondjuk egy, egy vasutat támogassunk a part mentén, amelyet akár tíz év múlva elönthet a tenger, hanem az, hogy az ellenintézkedéseket vagy az alternatívákat értékeljük. Örömmel mondom, hogy részt a spán európai adatbázis kifejlesztésében jól haladunk az adaptáció tekintetében. Ezek révén a régiók az éghajlat kapcsolatú kockátokat össze tudják vetni. Ha van egy gond egy régióban az éghajlatváltozásból adódóan, meg tudják nézni, mely más régiók szenvednek ugyanettől a problémától, hogy oldották meg, milyen best practice van, milyen szakértelem abban a régióban. Így ezteket az eredményeket hozhatja ez az adatbázis. Végül ez a tárgyalási keret, amely eredményekre törekszik, egy két pillérű pénzügyi címkézési rendszerrel támasztható alá, hiszen a beruházásokra akarjuk a pénzeket, azokra a beruházásokra akarjuk a pénzeket tenni, amelyek leginkább alkalmazkodnak, kapcsolódnak a 2020-as stratégiához. Innováció, KKV-k versenyképessége és a CO2, alacsony CO2 képesítésű ágazat. Másodszorban a pénzügyi előrehányzatokkal az energiahatékonyságban tapasztalható problémákat akarjuk kezelni. Ott, ahol a, az igényeknél alacsonyabb a szint azt reméljük, hogy a tárgyalások után a Climate Action-re költött pénzek mértéke eléri majd a várt mértéket a kohéziós alapnak köszönhetően is. Feltelték a kérdést, vajon nem szükségtelen rugalmatlansága ez? Nem, mert a küszöbértek meglehetősen alacsony, nem nehéz elérni, nem szabad tehát még tovább hígítanunk ezt a célrendszer. Másodszorban a kategória meglehetősen széles körű bármely energiahatékonysági beruházás, legyen az KKV-kat érintő, lakásépítést érintő, vagy bármi egyéb, beleszámítható ebbe a kategóriába. Tehát az EU azáltal, hogy ezt a fajta irányadó szerepet ellátja, vállalja az energiahatékonysági célok, kibocsátási célok, megőrülő energiaforrási célok teljesítését. Fel kell készüljünk előre már a projekt pipeline-ban is, saját kapacitásokat kiépítve ezekben az ágazatokban. Ebben az időszakban a környezetvédelem és a az éghajtváltás elleni a harcba való beruházások nagyon sokszor nagyon késnek, mert az adminisztratív kapacitások nem állnak fel időben. A szabályozói jelzés nélkül a jövőben, még ha jó tárgyás eredményeket is érnénk el, ugyanezen problémába szaladnánk bele, mert nem tudnának időben alkalmazkodni a önkormányzatok az igényekhez. A végén hadd utaljak arra, hogy nagyon örülök annak, hogy levelet kaptam az Európai Régiók Közgyűlésétől, akik nagyon világos támogatást biztosították ezt a gondolkodás módot, és azt, hogy a, a, a klímát mainstreamben megjelentjük a, a költségvetés minden rétegében. Úgyhogy nagyon örülök ennek a támogatásnak. Végül hadd mondjam el, nyitva állunk a párbeszéd előtt, nagyon részletes nagyon sok szakterületet érintő téma ez. Nagyon fontos, hogy alá tudjuk támasztani érvekkel azt az Európai Uniós költségvetést, amely bemutatja az állampolgároknak, hogy a legfontosabb kihívásoknak megfelel. Hiszen a 2020-as stratégiai céljait ezek révén tudjuk jobban teljesíteni, mint eddig tettük. Köszönjük szépen, biztos asszony! Kedves kollégák, fél óránk van még, és most lezárom a felszólásra jelentkezettek listáját, hogy lássuk, hogy hányan vagyunk és mennyi időnk van. Most egyből gyorsan jelentkezzen még, aki szeretne felszólalni. Még Söter asszony. És kiszámoljuk, hogy akkor egy emberre mennyi idő jut. Katrin Belde, kap először szót. Köszönöm szépen. És köszönjük Hedgard asszonynak is, hogy eljött ma hozzánk. Érdekesnek tartottam az előadását. Gratulálok a Dörbeni fellépéséhez. Nagyon örültünk, hogy végre üdvözölhetünk eredményeket az ön segítségével. Sokat beszélt a pénzügyi hatásról, vagyis arról, hogy mennyibe kerül és fog kerülni számunkra ez az átállás. Ugyanakkor nem tudom, hogy amikor a pénzügyi hatásokról beszél, és az a sejtelmem, hogy a biodiverzitást beleszámolja, és szerintem nem, a biodiverzitás csökkenését a költségekbe. Ez ugyanis egy olyan kifejezés, koncepció, amelyet más bizottságokban úgy neveznek, hogy a lappangó válság. A klímaváltozás ö, például közvetlenül csökkenti a biodiverzitás, és a biodiverzitás csökkenése vissza fog ütni. Az Egyesült Királyságban ö, szárasságot élünk meg tavaszonként, kihalnak növények, és a biodiverzitás csökkenése a jövőben még drámaibb lehet. Ahogy a klíma változik, a fajok pedig elkezdenek vándorolni. Az állatfajok Európa szerte. És a különböző jelentés, amely tavaly jött ki, megpróbálta felmérni, hogy a biodiverzitás sökkenése milyen gazdasági kárt jelent és szeretném megtudni tehát, hogy az ön számításaiba ezt bevette már, ezt a szempontot, az élet fenntartó szerepét az európai természetes tájaknak, és ennek csökkenését. Másfél perc jut mindenkinek, így számoltuk ki. Mindenki a kérdésére koncentráljon, hogyha azt akarja, hogy érdemi válaszokat is kapjunk még ma. Konstance Krél másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm biztos asszony, hogy ön nagyon lelkesen lép föl mindig ma is, mint társ előadó, azt szeretném megfogalmazni, hogy ha én az ön helyében lennék, akkor én is örülnék a kohéziós politikáról szóló bizottsági javaslatnak, mert sok szó van ebben a klímaváltozás elleni harcról. Itt a teremben szerintem senki nem ül, aki ellenezné a klímaváltozás elleni harcot, de politikusok vagyunk, akiknek a kohéziós politika a fő feladata, érdeklődési területe, és a kohéziós politika azért nem egyezik meg a klímavédelemmel. Biztos vannak közös céljaink, és az európai adófizetők pénze szempontjából, hatékony felhasználása szempontjából ezeket meg is kell találni, de azért nem assuk össze a két politikai területet. És miután itt a bizottságban a hónapok, hetek óta vitázunk erről a témáról, nekünk az a benyomásunk, hogy a régiók tekintetében a rugalmasság elve valahogy nem nagyon működik, a megújuló energia hordozókra épülő technológiákra kitűzött célok például túlzóak. Szülővárosomban például építettünk egy biomassa erőművet, és most kiderült, hogy nem éri meg, mert amivel fűtik a, a faforgás, az időközben nagyon drágává vált. Tehát ha a kohéziós politikát kizárólag megújuló energiaforrási céloknak rendelünk alá a klímavédelemnek, akkor lehet, hogy helyileg butaságok történnek, és aztán így a kohéziós politika és a klíma változás elleni harc e, e, politikája céljai sem valósulnak meg. Tehát e, szeretném, hogyha tekintettel lennének arra, hogy a régiók számára nagyobb rugalmaságot kell adni, hogy a saját igényeik, szükségleteik szerint valósítsák meg ezeket a célokat, és ne kelljen kényszerberuházásokat megvalósítaniuk. Több mint két percig beszélt Stánce kolléga akkor Jan Albrecht kollégának e- ennyivel kevesebb idő jut amivel meghaladta a másfél percet a kolléga. Köszönjük szépen elnök asszonynak a konzekvens ülésvezetést. Két rövid kérdésem lenne. A regionális fejlesztési alapra vonatkozóan, ugye mit gondol arról a, a biztos asszony, hogy a fejlettebb régiók nem támogatják kellőképpen az új technológiákba való beruházásokat, illetve az üvegházhatással kapcsolatos projekteket. A, ha megnézzük azokat a tematikákat, a, a felsorolt témákat, és ezen belül a négyes, ami az épületek szén hatékony működtetését illeti, ugyanakkor látjuk, hogy a közlekedés nincsen benne ebben a csomagban, és a klímaváltozás egyéb célja is nincsenek ebben a listában, akkor nem értem, hogy, hogy hol az összhang. 80% a, a közlekedés nélkül, de mi lenne, hogyha a közlekedés is ide vennénk? Rugalmasságra lenne szükség. Miért ítélünk el mindent, aminek bármilyen köze van a környezethez, a legalapvetőbb infrastruktúrákat. És Kacsinszka asszony kíván kérdezni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Biztos asszony, nem akarom megismételni, hogy ebben a teremben mindenki tudja, hogy milyen fontos a klímaváltozás elleni harc. De Európában csak a széndiokszid kibocsátás néhány százalékát adjuk mi, és a legnagyobb kibocsátók nem Európában vannak, és az ő kibocsátásaikat nem tudjuk csökkenteni. Arra lenne szükség, hogy a különböző fejlődési különbségeket valahogy kiegyenlítsük, különböző prioritásokat fogalmazzunk meg, már a 15 régi és az új 12 tagállamban is, és pláne a világban. Már most látható, ma is látható, hogy a munkaerő ára Európában sokkal magasabb, mint az EU-n kívül, és ezért sok vállalkozás egyszerűen áthelyezi tevékenysége székhelyét. Ezzel kapcsolatos a kérdésem. Hol lát ön esélyt arra, hogy az európai versenyképesség úgy is megmaradjon, hogy közben új munkahelyeket teremtünk? mert az EU-n belül is nagy a verseny, de még nagyobb a verseny, az EU versenye a globalizált világpiacokon, aminek meg kell felelnie. És az új tagállamoknak speciális fejlődési kritériumaik vannak, amelyeknek, amelyekre oda kell figyelni. Megadom a biztos asszonynak a szót az utolsó témával kapcsolatban, hogy hol látom a munkahelyeket. Egy példát szeretnék adni erre. Azért említettem ezeket az adatokat a kőolaj importra vonatkozóan. Persze lehetne más adatokat is felhasználni arra, hogy bizonyítsuk, hogy mennyire függünk a kőolaj származékok importjától. A gazdaságunkat energiahatékonyabbá kell tenni. Ez pénzmegtakarítást jelent, ez egyértelmű. És az is egyértelmű, hogy amikor az épületeket fölújítjuk, vagy a vezetékeket fölújítjuk, tudjuk, hogy minden országban kihívásokkal nézünk szembe energiahatékonyság tekintetében. Ezek olyan munkalehetőségek, amelyeket nem lehet outsourcolni, nem lehet Kínából várni ennek a megoldását. Ez a helyi építőipar számára ad munkát, és hatalmas a munkanélküliség, pontosan az építőiparban. Európában. Ezért mondjuk azt, hogy itt van egy olyan téma, ami munkahelyet termel, vagy teremt lokális, helyi, regionális szinten. És a hosszú távú hatás pedig az lesz, hogy pénzt takarítunk meg, vagyis az állampolgáraink számára takarítunk meg pénzt. Ez egy aspektusa a kérdésnek, de úgy gondolom, hogy az innovációt is ösztönözni fogja, ha ezt tényleg megtesszük. És egyébként már jó úton haladunk, az felújítás tekintetében hogyan lehet hatékony vezetékeket építeni. Európában már nagyon jó úton haladunk e tekintetben, és így versenyképes módon, ha ezt meg tudjuk oldani, akkor ez export lehetőséget is teremt. Tudjuk, hogy más országok már megkezdték az utat ezen a téren. Ez csak egy példa. Albright úr kérdezte a közlekedést, és hogy a fejlettebb régiók esetében miért nem számítjuk be a közlekedést. Ennek a bizottsági javaslatban az a magyarázata, hogy mi európai lehetőségeket támogatunk, és főleg az energiára, infrastruktúrára, IKT infrastruktúrára koncentrálunk. Ha be kéne venni a közlekedést is, akkor tudnunk kellene, hogy általában, amikor közlekedésről beszélünk, akkor nagy összegekről van szó, és ha ezt a gondolatot tovább követjük, akkor ugye valószínűleg több pénzt kell elkülöníteni erre, mert például energiahatékonyság tekintetében ugye elvinni a pénzt a közlekedés. A bizottsági javaslatban az energiahatékonyságnak azért van olyan fontos szerepe, vezető szerepe, mert az egyik 2020-as cél, ahol a Európa le van maradva. 2008-ban az a döntés született, hogy 2020-ra 20%-os növelés, javulást kell elérni, viszont csak 9%-ot sikerült megvalósítani ebből. Krece asszony azt mondja, hogy a kohéziós politika nem koncentrálhat csak a klímaváltozásra és a megújuló energiaforrásokra. Persze ez egyértelmű, ezért sem veszünk be mindent ebbe a témába de azért a rugalmassággal is vigyázni kell, legalábbis mi itt a bizottságban ezt így látjuk. Megértem, hogy vannak olyan tagállamok, amely, amelyek rugalmasságot kérnek, például az energiahatékonysági irányelvre most tárgyalunk. Itt a kulcs szó a rugalmasság lesz. Viszont az a probléma, hogy sokszor a rugalmasság egyszerűen csak azt jelenti, hogy elérjük a célunkat, vagy sem. És ez nem mindig egyértelmű, Hát sokszor a rugalmasság csak azt jelenti, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Teljes körű elemzést végeztünk az Európai Bizottságban. A költségvetés tekintetében is nagyon nehéz a helyzet a tagállamok szintjén is. Az európai szinten elköltött pénznél a legfontosabb az, hogyha ez segít minket elérni a szakpolitikai célokban, akkor jól költöttük el a pénzt mert sokszor az a tendencia, hogy nagyon sok a prioritás, szétszórodnak ezek a, az elkülönített pénzek, az állampolgárok számára sokszor nem egyértelmű, hogy mi a hozzáadott érték európai szinten. Ezért ebbe a költségvetési tételbe mi olyan témákat szeretnénk bevenni, amelyek helyi szinten, regionális szinten az állampolgárok számára is mond valamit. A biodiverzitási vesztesség konkrétan megkérdezték hogy hogyan számítjuk a klímaváltozási költségeket. A szénhatékony célok tekintetében ez egy új dolog. Mi az előnyöket is próbáljuk számításba venni, tisztább levegő, a, kevesebb lesz a nitrogénoxid kibocsátás, és ilyeneket veszünk be. Gazdasági árát próbálnánk kiszámítani a biodiverzitási veszteségnek, akkor ott egy pontos módszerre van szükség. Hogyha ez történik a klímával, akkor mi a gazdasági előny és mi a biodiverzitási hatás nemzetközi szinten, és a külső költségvetésekben is, amit megteszünk a klímaváltozási uh, részleg, és mi is nagyon jól tudjuk, hogy a biodiverzitás és a klímaváltozási kérdések nagyon erősen összefog, összefüggenek. Egy erről sokféle célra költhetünk el. Amikor új nemzetközi konferenciát szerveznek, akkor ugye nem lehet állandóan új pénz, új pénz, új pénzt kérni klímaváltozásra, biodiverzitás fenntartására, stb. Hogy például egy afrikai országban lehet, hogy a biodiverzitási a fontosabb, és itt pedig az energiahatékonysági holisztikusan kell megközelíteni a kérdést, és így állítottuk föl egyébként a prioritásokat is. Köszönöm, biztos asszony, Lambert urat hallgatjuk meg. Köszönöm. Biztos asszony, úgy gondolom, hogy jó úton haladnak a tagállamokat, régiókat megfelelő agenda felé viszik elő. És ezt ilyen módon kell megtenni, hiszen nem lehet az fölosztani olyan részletesen a pénzt, ami aztán követhetetlen. Ténylegesen kohézióra és integrált megközelítésre van szükség helyi szinten, regionális szinten. És úgy gondolom, hogy a megközelítés erős. Beszélt arról, hogy ugyanazzal a pénzzel többet kellene elérni, igen, ezzel egyet tudunk érteni, tehát egy meg egy az legyen három, de az állami szinten azért van egy olyan félelem is, hogy egy meg egy az nulla lehet, több pénzt adunk be, koncentráljuk a pénzünket, és ugyanakkor a tagállamoknak csökkenteni kell a kiadásaikat kutatásfejlesztésben, vagy más területen, Úgyhogy egy kicsit részletesebben kérem számoljon be arról, hogy milyen munkát végeznek a tanácsi egyeztetés szintjén. Mert ha végül a tanács nem fogadja el, például az energiahatékonysági téma az új tagállamok esetében 7% volt, de aztán végül is kettő lett, vagy másfél. Mit csinálunk ezekkel a számokkal? Hogyan tudják összeegyeztetni a pénzügyi ösztönzést és a szabályozást. Erről szeretném, hogy beszél részletesebben. Hatalmas kihívások előtt állunk. Például Görögország esetében az új gazdaságba való befektetés, energiahatékonyság, fenntartható energia, napenergia, stb. Nagyon sok lehetőség van, de ez teljesen szabad, mert nem tudom, hogy hogy tudjuk elérni a kitűzött célokat. Elnök, köszönöm. Monika Smolkova a következő felszólaló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Rövid leszek. Nagyra értékelem mindazt, amiről beszámolt. Egyetértek avval, hogy hatékonyabban kell elköltenünk az adófizető állampolgárok pénzét. Múlt héten Marseille-ben volt egy találkozó, és tudjuk, hogy a klímaváltozás a víz hoz is kapcsolódik, és hazámban is minden évben áradások vannak. Úgyhogy azt szeretném megkérdezni, hogy az áradások elleni harcra elkülönítettek-e valamennyi pénzt? Köszönöm. Elizabeth Schretter a következő. Äh, Fontosnak tartom, hogy megállapítsuk, hogy az Európai Parlament a munkahelyekről jelentést fogadott el, ahol nagyon sok dolog elhangzik, amit Hildegard asszony is elmondott, ideértve a strukturális alapok erre történő felhasználását, erre a célra történő felhasználását, és a multiplikátor hatást is. Tehát erről tudjunk, mert ezt már eldöntöttük. Konkrétan a rendelettel kapcsolatban pedig el kell, hogy mondjam, hogy a probléma szerintem abban áll, hogy egyes struktúrákban, például az általános rendeletben félreértés fogalmazódik meg, ugyanis nem a 20%-kal kell megoldani ezt a problémát, több politikának együtt kell odahatnia, hogy a 20%-ot elérjük, és a fenntartható közlekedés is ide tartozik, de ez csak egyes sok közül. A közlekedés persze egyik legfontosabb szereplő. Tehát a hetes és a, a négyes pontokat én átfogalmaznám. Mindenképpen úgy kell fogalmazni, hogy a helyi és regionális szint is labdába rúghasson. Másodszorban pedig, ha megnézzük az első mondatot, innen kivették az energiát, és ennek van egy oka, mert decentralizált hálózatra lenne szükség, smart gridekre, és ehhez beruházásokra van szükség, és látjuk, hogy erre nincs pénz. Ugye a szennyvíz kezelés is ugyanettől szenved, hogy most már nem is merjük felvetni a témát, mert nincs pénz a beruházásukra. A közlekedési bizottság nevében pedig elmondanám, hogy a regionális fejlesztési alap ö, ö, volt, be kell venni a fenntartható városi közlekedés téma finanszírozói közé is, és akkor így elérhető a 20%. Ha ilyen integrált megközelítést követünk, akkor meg tudjuk oldani a problémát, és a, a felvetések, a célok összhangba kerülnek a lehetőségekkel. Úgy gondolom, hogy azok a témák, amelyek a 20%-kal közvetlenül nem függenek össze, és a rendeletben más eh, helyen szerepelnek, azokat is ide kéne hozni, és a koncentrációt nem a beruházások területén kéne főleg elérni, hanem a tematikus célok eh, területén. Így használhatók majd az alapok eh, egységesen és a különböző alapok egyaránt így érhetők el azok a célok, amelyeket Hildegard asszony elmondott. Ezek nem, ez nem is kérdés volt, hanem csak néhány gondolatébresztő részemről. Köszönöm szépen, Elizabeth. Viktor én kap szót. Köszönöm, biztos asszony, és elnézést kérek, hogy elkéstem. A Peti Bizottságban sokáig tartott a szavazás. Üdvözlöm elkötelezettségét amellett, hogy az elfogadott szabályokat ön majd alkalmazza, betartatja, illetve hát a tárgyalások során alkalmazza a következő tervezési és pénzügyi időszakban a klímaváltozás kapcsán. Ön is említette, hogy a tagállamok elkötelezettségére is szükség van. Tavaly az Európai Bizottság megállapította, hogy csak a 2020-as stratégiából csak tizet valósítottunk meg a 20 pont közül, és a kohéziós politikában én örömmel befogadok olyan projekteket, amelyek először is a, a lakások jobb, hatékonyabb energia ellátásával kapcsolatos, illetve a hő és energiatermelő erőművekkel kapcsolatosak a 20 megawattnál nagyobb ilyen létesítmények vonatkozásában. Olvastam egy tanulmányt, amely környezeti és klímaváltozási és munkahelyteremtési szempontból is nagy dolognak tartja ezt a hő és energia termelést, a cogeneration-t, és ezáltal még a lakosság áramszámlája is csökkenthetne, meg a fűtésszámlája. Az Energy Research Center is hivatkozik arra, hogy nem mindegy azonban, hogy mekkora az erőmű. A kis erőműveket alacsonyabb fűtőanyag felhasználás hatékonyság jellemzi, mint a nagyobbakat. Tehát ha beruházásokat valósítunk meg, akkor jobban megtérülnek ezek a beruházások nagyobb erőművek esetén, sőt, környezeti szempontból is ezek hatékonyabban működhetők. És ehhez kérem a támogatását, hogy a szabályokat úgy változtassuk meg, hogy a nagyobb méretű erőművek, a cogeneration plantek is labdába rúghassanak a támogatás szempontjából. Mert a 2020-as stratégiai céljait csak ilyenek ö, működtetésével tudjuk megvalósítani, és a meg nem valósítás költségét az európai polgárok, tagállamok, de főleg a polgárok fogják megfizetni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és én is várom az ön reakcióját erre a felvetésére, és egyébként meg támogatom mindenben, amit csinál. Ez volt a listámon az utolsó kérdés, de magamnak is megengedek egy kérdést. Ugye a klímaváltozás elleni harccal összhangban levő politikák témában irányelvek felülvizsgálata is felmerült. A stratégiai hatástanulmányok újabb ilyen tanulmányok megíratása. Ugye sok ilyen tanulmány született már, de még nem láttunk igazi változást. Az utolsó kérdéssel kezdeném elnök asszonynak válaszolva. Foglalkozunk a kérdéssel, de az is, azt is látni kell, hogy a tagállamok ö, is most már egy kicsit összehangoltabban terveznek, mint a múltban. Tehát például, hogyha egy kikötő melletti városban valamilyen energia termelő központot építenek, akkor figyelnek arra, hogy összhangban legyen az a szomszédországokkal, az európai normákkal, és ez a fajta stratégiai gondolkodás kezd elterjedni, tehát ugyanakkor nekünk meg körültekintően kell eljárni, hogy ne legyünk túlzottan előírójak, az európai szint ne, mond, ne akarja mindent megmondani, mert nagy különbségek vannak az országok között. Az adaptációs stratégiákat azonban támogatjuk. 2013-ban lesz az első felülvizsgálata ezeknek. Pastináriú úrnak köszönöm a megjegyzését. Értem, amit mond a cogenerationről, az erőművek méretéről, a regionális fejlesztési alapról szóló szövegbe és a kohéziós szövegbe is be lehet ezeket venni. Az emissziókereskedelem részét képező üzemeket azonban nem kéne itt említeni, mert akkor megint csak elveszítjük a fókuszt. A kohéziós alapoknak nyilván nem ezzel kell elsősorban foglalkoznia. De a belső bizottsági vitákban felmerült bennünk is hasonló gondolat. Schröder asszony a fenntartható közlekedésről beszélt. Van már most is ide vonatkozó költségvetési célunk és allokációnk. 20%-a ez az összköltségvetésnek, az Európai Regionális Fejlesztési Alapban pedig 6 százalék, a 20 százalék csak arra elég, hogy a közvetlenül összefüggésben levő kérdéseket finanszírozunk, de a teljes fenntartható közlekedési cél csomagot ebből nem lehet megvalósítani. Makova asszony az árvizekről, a vízgazdálkodási politikáról beszélt. Potocsnyi kolléga éppen most ír egy vízzel kapcsolatos nagy új jogalkotás tervezetet, tehát a kérdésekre hamarosan választ kapnak, de azzal egyetértek, hogy Európában talán egy kicsit módosítani kéne a céljainkat, fókuszunkat, mert tényleg egyre több Európában, egyes régiókban egyre több az árvíz, a mediterrán térségben ugyanakkor meg egyre gyakoribbak a szárasságok. Portugáliában már most is ö, azt mondják nekem, hogy november óta nem volt eső, pedig télen mindig szokott esni az eső, sőt az Egyesült Királyságban is vannak kiszáradt területek, ami nagyon meglepő, tehát az adaptációnak javulni kell. Ez a vízgazdálkodási jogalkotás tervezet foglalkozik ezekkel a kérdésekkel, és jelenleg is működnek politikák, stratégiák, de nyilván ezzel összhangban akarjuk mi is fejleszteni a saját jogalkotásunkat. Nisztelői úr említette, hogy mire jó az, hogyha van pénz, de közben nincsen megfelelő szabályozás. Egyetértek a felvetésről, az energiahatékonysági irányelvben vannak ilyen ellentmondások. Mik az eszközök, mik a kívánalmak, mik a célok és hogyan lehet ezeket összhangba hozni egymással? Ez itt a fő kérdés. Mert most, hogy a regionális vagy a helyi önkormányzatok a végrehajtók, mindegy, a gazdasági körülmények nagyon nehezek, és mindenki azt kérdezi, hogy hogyan fogjuk ezt finanszírozni. Tehát mindig oda kell rendelni a költségvetést is. Végül pedig nagyon fontos szerintem, hogy több magán befektetőt sikerüljön beléptetni a rendszerbe, mert például a lakosság állomány egészét lehetetlenség tisztán állami pénzekből felújítani. Az állami tőkének a magántőkét kell ö, gerjesztenie, hogy a tő, magántőke is belépjen ezekbe a projektekbe, projektekbe. Ennyi lehet a szerepe. Az Európai Régiók Gyűlése és felmerült itt. Tőlük kaptam egy levelet, és idéznék a levélből. Azt mondják, hogy miután konzultációt folytattak maguk között, az elnök arról kívánja tájékoztatni a biztost, hogy az regionális fejlesztési alap, specifikus allokációit támogatja az Európai Régió Gyűlése, és üdvözli a bizottság javaslatát arra, hogy a tematikus koncentráció megvalósuljon az ERDF alapok tekintetében a 2020-as stratégia kapcsán, és elismeri, hogy a klímaváltozás elleni harc fő prioritás a szén, alacsony szénkibocsátású gazdaság megteremtése. Nekik is céljuk, nekünk is célunk, mondják. A régiók szívesen ruháznak be a széncsökkentésbe, és szívesen megosztják egymással bevált gyakorlataikat. Ez egy nagyon pozitív üzenet. Néha a tagállamok rugalmasságot kérnek, és közben el akarják dönteni a régiók helyett, hogy mit csináljanak, de jó a régióktól közvetlenül ezt a támogatást érizni. Köszönöm a mai lehetőséget erre a párbeszédre, köszönöm elnök asszony a szót. Köszönöm. Biztos asszony, üdvözlöm mindazt, amit elmondott. Ugye nem csak régiókról van szó, hanem városokról, helyi szintről is. Ezt muszáj tisztázni, hogy a klímaváltozással kapcsolatos tevékenységeket helyi szinten, városokban is meg kell tenni. Nagyon fontos, hogy Európában megadjuk ezeket a kérdéseket, és köszönet még egyszer a biztos asszonynak.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 Kedves kollégák, 20 másodperc múlva kezdjük a szavazást, eddig pedig szeretnék tájékoztatni a tegnapi koordinátor hozott döntésekről. So we have on the own initiative saját kezdeményezésű és végrehajtási jelentések. Koordinátorok megállapodtak arról, hogy a következő saját kezdeményezésű jelentéseket kérjük. EU energiapolitika, kohéziós politika kontextusában. Néppárt, még pontosítani fogjuk a címet. Regionális stratégia és klímaváltozás. Regionális szinten alakított klímaváltozás, szocialista frakció kapja a címet, itt is még pontosítani fogjuk. Tehát ez a második jelentés. Harmadik jelentés, hetedik előrehadási jelentés az EU kohéziós politikájáról a liberális frakció kapta meg. Végrehajtási jelentéseknél van egy kérés, hogy EU szolidaritási alap végrehajtásáról legyen jelentés. Néppárt ez is, ugye? Második téma, amiről döntöttünk, közös meghallgatás az ITRE-vel. Összekapcsolva a 2020-as horizontot és a regionális politika eszközrendszerét. Aztán megállapodtunk afelől is, hogy közösen csináljuk május 29-én a hármas és a fél ötös ülésem. Abban is megállapodtunk, hogy folytatjuk a ciklus második felében a, a gender mainstreaming fókuszált politikát, a koordinátorok megállapodtak abban is aztán még, hogy ez ismét Elizabeth Schröter feladott köre lesz, ahogy a ciklus első felében is volt. Remélem, hogy Elizabeth tudja és egyetért ezzel. Most pedig a szavazás kezdődik. Először azt szeretném megkérdezni, hogy megvan-e, itt van a mindenkinek a szavazókártya, működnek-e a gépek? Teszteljük, nyissuk meg a szavazást. Működik-e? Nézzük meg, ellenőrizzük a szavazást. Zárjuk a próbaszavazást. Nem tudjuk. 40 kártya került behelyezésre, miközben csak 36-an szavazhatnak. Kérem mindenki néz, ellenőrizze, hogy szavazott. Ha jogosult el. Illetve 37-en szavaztak csak a 40-ből. A gép nem működik? Működik. Kezdjük. Két dokumentumra kell szavazni. Először is egy a kockázat megosztó eszköz ügyében még mindig beszélgetnek, meg mocorognak, nem lehet így szavazni. Kérem mindenki foglalja a helyet. Tizenegyes kompromisszum ki van mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes cikkben szubalémódosító. Valaki ellenzi? Nem. Akkor szavazunk róla. Mellette? Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Nem teszik elég magasra a kezüket, nagyon nehéz. Különösen az ellenfényben látni. Kérem, hogy határozottan szavazzanak. 40-es módostó mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Hármas preambulum pont módosító, ellenvetés nincs, szavazzunk róla, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hatos preambulum pont szóbeli módosít mellenzi szavazunk mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodó elfogadtuk. 11-es szóbeli módosító senki sem ellenzi, ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 22-es módosítom mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. Hatos kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Hatos módosító. Szóbeli. Senki sem ellenzi a szóbelit, úgyhogy szavazunk róla. Ki van mellette? Ellene? Tartózkodó. Elfogadtuk. Nyolcas kompromisszum mellette? Ellene? Tartózkodók. Elfogadtuk. Nyolcas módosító. Szóbeli módosító. Nem. Senki sem ellenzi a szóbelit? Szavazzunk róla, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es, szóbeli. Nem ellenzik, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. 29 mellette, ellene, tartózkodók elvetettük. Most a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság módosítói következnek. Egyes akkor Kobu részéről mellette, ellene tartózkodók, elvetettük. Ennyi. Most pedig az összes módosító az Econ részéről, az kiestek, végszavazást tartunk, tehát elektronikusan tartjuk a végszavazást, megnyitom a szavazást. A módosított, elnézést, a módosított nem mondtam a módosított. Egyet több néppárti szavazat van, tehát a jogalkotási állásfoglalás elektronikusan szavazunk. Megnyitom, lezártam a szavazást. Elfogadtuk 35 szavazattal, ketten nem ellene szavaztak. Most pedig az állásfoglalásra szavazunk, annak egészére megnyitom a szavazást. Van, aki még nem szavazott? Ketten nem szavaztak, nem tudom miért. Várjunk. Lezárjuk? Lezárjuk. Hárman nem szavaztak. 36-an mellette, ketten ellene, öten tartózkodtak. Elfogadtuk tehát. Most pedig a második szavazást tartjuk. Nuna Techheira jelentést tervezette a külső régiókról, periférikus régiókról. Kér szót, parancsolom, megadom, megadom a szót, parancsoljon. Szerettem volna kifejezni csalódottságomat afelett, hogy ezt, hogyan kezeltük ezt a jelentést. Nem értem hogy miért nem kezdte el a munkát a jelentéstevő, hogy a megfelelő módon tudjak tárgyalni ezt a jelentést. Nagyon zavaró, hogy a módosítók fordítását csak múlt szerdán kaptuk meg. Ez meglehetősen nehéz helyzetbe hozott bennünket a csütörtöki szavazásra. A legtöbb képviselővel is hagyta már addigra a parlamentet, nem tudtuk megvitatni a frakcióban sem ez nagyon rossz precedens teremt a jövőre vonatkozóan, nem így kell a jelentéseket kezelni. Ráadásul a kompromisszumoknak nem volt hivatalos fordítása. Köszönöm Karhola asszony szervezését, aki mégiscsak lefordította ezeket. Aztán nem volt észt hivatalos fordítás a a ész nyelven, amely egyik árnyékelőadó anyanyelve, és az ülésen sem volt tolmácsolás ész nyelven. Úgyhogy én, mint árnyékelőadó, bizony csalódott vagyok a dolgok ilyetén állása felett. Elnök. Nuno Teixeira reagálna a felvetésre? Obrigado, Sr. Presidente. Eh, a única coisa que posso dizer é que as eh, condições Köszönöm szépen. Nem mondhatok más elnök asszony, hogy az a feltételrendszer, amely alatt, amely amelyben írodott a jelentés, hát elég nehéz értette a munkát számomra is. Az árnyékelődőkkel csak Strasbourgban tudtunk találkozni, kedden, szerdán, sütörtök reggel. Aztán én is jobb együttműködést kértem, hogy javítani tudjunk a jelentésem. Ennek fő oka az, hogy a bizottság kommunikéje megszületett ebben a témában. Ha nem tudunk szavazni most rá, akkor a következő plenárison nem kerülhet napi rendre. Ez pedig jelentőségétől fosztaná meg ezt a jelentést. Tehát hát igyekeztünk a lehető legjobban együttműködni. Szerintem a kielégítő eredmény született, amely most előttünk van, ám valóban sajnálatos, hogy nem tudtak anyanyelvön dolgozni egyes képviselőtársaim. Remélem azért ez nem gördít végső akadályt a munka elé. Köszönöm. Konstanza Krél is kért szót, de most tartalmi vitát ne kezdjünk a jelentés ügyében. De azért meg kell kérdezem, hogy a szavazást támogatják egyáltalán, vagy sem. Köszönöm, elnök asszony. Ez nem elvi vita most, de mégis példát statuálhat, hogyha ezt elfogadjuk most. Nagyra becsülöm Taxera kollégát, és, és tudom, hogy milyen időkényszerben dolgozik, de most egy jelentést francia nyelven megszavazni, az példát statuál, és akkor legközelebb majd egy német jelentést is a franciáknak németül kell elolvasni. A titkárság felé pedig van angol fordítás, de nem ö, oda van írva, hogy nem vállalunk felelősséget az angol fordításért. Így nem lehet dolgozni. Ezt egy saját kezdeményezős jelentésnél még esetleg el lehet tűrni, de egy jogalkotási jelentésnél teljesen garantált jó fordításokra kell alapozni a döntést, mert egyébként akkor nincs értelme itt az időnket tölteni. Tehát megértésüket kérem, most még kivételként ezt lenyeljük, de egyébként követeljük, hogy mindig legyen tiszta, hiteles fordítás. Köszönöm. Akkor, akkor ebből nem csinálunk valóban gyakorlatot, ez nem lehet precedens értékű ezt értem, és egyet is értek vele. Madame Krenz asszony, Krél asszony, én is csatlakozom Markus Piperhez. Nehéz volt számomra ezt így megemészteni, mert az árnyék jelentéstevők ugyan értenek franciául mind, de a koordinátorok nem, és nem is kötelesek. És az én francián sem olyan jó, hogy lássam, hogy a kompromisszumos módosítók valóban ö, érdemben tartalmazzák azt, amit az egyes módosítók tartalmaztak, és először valóban ö, nem is láttam, hogy miért ö, szükséges ilyen hirtelen ezt a ö, véleményt végigverni. A frakcióban ezt megbeszéltük, ezt a problémát, és ö, mi is el szeretnénk mondani, hogy a parlament nem dolgozhat így, mert ezzel magunkat vagy a témát járatjuk le, mert ha azt mondjuk, hogy ez nem annyira fontos, akkor mi a fontos? Nem arról van szó, hogy most az autonóm régiókhoz milyen a viszonyunk, hanem arról van szó, hogy miért ne lehetne eltolni, elhalasztani ezt a ö, szavazást. Ö, nyilván a szocialisták nem ellenzik az autonóm régiók ö, ügyét, de tudnom kell, hogy miről szavazok, miről döntök, és például az utolsó kompromisszumos módosítókat ráadásul ma reggel 9-kor kaptuk meg, és ráadásul franciául, akkor 10 óráig hogy várják el tőlünk, hogy a szavazó lista, végleges szavazó listát össze tudjuk állítani. Tehát ez egy kapkodás, és nem Szóval ez egy abszolút kivétel, ha ezt most elfogadjuk, és nem szeretném itt létem alatt még egyszer megélni ugyanezt a kapkodást. Schröter asszony. Amennyire én tudom, volt olyan óhaj, hogy halasszuk el ezt a, halazá, a szavazást. Utolsó pillanatban került mégiscsak fel a rendre, és különösen az a tény, hogy ma jött csak meg a szavazólista, teszi nehézé a dolgot. Különösen az utolsó kompromisszumok épp csak most futottak be. Én amellett vagyok, hogy halasszuk el a szavazást. Eredetileg az árnyékelődők között is felmerült ez a megoldás, mert hogy nem sikerült üllőre jutni a tárgyalásokban, nem tudok lezárni ezeket. Úgyhogy hivatalosan szeretném beterezni azon igényemet, hogy halasszuk el a szavazást. Lambert van Nistelrooy, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy Mindenki elmondta véleményét, és valóban nem ez a jó eljárásmód. Ám azt is hozzá kell tegyem, hogy volt egy tényező még, az a tény, nevezetesen szerepet játszott a dologban, hogy egy jogalkotási javaslatot kellett előkészítenünk, és ebben az időszakban egyedülálló módon elkészítettünk egy dokumentumot a a periférikus régiók tárgyában, és azt is tudjuk, hogy a bizottság májusban előáll a saját szakpolitikai kommunikéjával ugyanezen témában. Ez sajátságos helyzetet teremt, ugyanakkor ez az új 2020-as keret része is. Ez az oka annak, hogy azt mondanám képviselőtársának, meg a koordinátoroknak is, hogy mégiscsak szavazzunk ma kivételes módon mindazon panaszok ellenére, amelyek jogosan elhangzottak. Tehát a háttere, tehát mindenek ismeretes. Plenárisan szeretnék időben beterjeszteni ezt a kérdést. Már másfél éve folyik előkészület erre, erre a témára vonatkozóan, és meg kell tudjunk minden erőfeszítést Hát meghallgattam az érveket a szavazás elhalasztása mellett, és értem ezeket, de szerintem a tartalom elég kiérlelt ahhoz, hogy megszavazható legyen ma is már ez a jelentés. Múlt héten ugye azt mondtuk, hogy hát próbáljuk meg napirendre tenni a szavazást, tartsuk fozgásban a dolgot, lőjön létre egy dokumentum, ne halasszon ezt további késedelmet, ne szenvedjen további késedelmet, ne a bizottsági után jöjjön ki. Köszönöm, Goodman is kap még aztán döntsünk. Egyszerű oknál fogva javaslom, hogy kezdjük el a szavazást. A Költségvetési Szakbizottságban is véleményt terjeszthetünk be a jelentésre vonatkozóan. Ott is olyan kemény viták hangzottak el, hiszen 47%-os a, a megvonás, és a következő pénzügyi időszakban egyes régiók különösen érintettek, ám az az a probléma, hogy csütörtökön lesz a költségvetés egészéről egy konferencia. Azok, akik részt vesznek ezen a konferencián, lesznek az elsők, akik látják majd, hogy a plusz 5% vagy a plusz 3,16% a bizottsági javaslat érvényesül-e, vagy, vagy, vagy ne adj Isten 10%-a csökken a költségvetés. Ebben a jelentésben azért kifejezzük az összes félvasatunkat, aggályunkat, arra nézvést, hogyan lehet a periférikus régiók igényeit kielégíteni. Ez nagyon fontos azok számára is, akik a költségvetési projektet állítják össze, hogy megkapják, készhez kapják ezt a véleményünket. Mert ha csúszik a dolog, akkor az olyan, mint a tyúk meg a tojás ö, elsőbsége, megpróbálják majd a pénzeket el, meghatározni, nem tudják, hogy pontosan mire Engem is nagyon bosszantott a dolog, mert én sem beszélek jól franciául, második éve tanulom, és nagyon sok kompromisszum született. Ami azt is mutatja, hogy a koordinátoraink, a felelős embereink kidolgoztak kompromisszumokat, úgyhogy látható, hogy nem, nagy, nagy ütközések nem tapasztalhatóak. Képviselőtársaság meghallgattuk a jelentéstevőt, meg meghallgattuk azok érveit, akik, akik jelezték nehézségeiket a, a, a módosítók, illetve a kompromisszumok kialakításában, illetve a zavaró tényezőkre vonatkozóan. Hallgattunk arra is érveket, hogy miért érdemes ma megszavaznunk e témát. Megnéztem a vonatkozó szabályozást, csak a 156-os szabály 6-os pontja mondja ki, hogy akkor lehet elhalasztani a szavazást, hogyha egy szakbizottsági tag azt mondja, hogy nyelvi oknál fogva el kell halasztani azt. Tehát csak nyelvi okra hivatkozva lehet elhalasztást kérni. De ilyen formális nyelvi okra hivatkozó kérelmet nem hallottam. Meghallgattuk az érveket a szavazás mellett, meg a problémákról szóló panaszokat is. Azt elmondom még egyszer, hogy nem teremtünk precedenst a munkamódszerre vonatkozóan most. Tehát először a politikai koordinátorok szintjén kell majd továbbítatnunk ezt a kérdést. Most azonban döntenünk kell, hogy szavazunk-e vagy sem. Ha senki sem javasolja formálisan nyelvi okokra hivatkozva a szavazás elhalasztását, akkor szavazni fogunk. Nem látom, hogy jelezne ilyet bárki is, akkor szavazunk tehát. I get? No, you had it then. I had it No, okay. Maybe he took from me. I'm sorry, Hatos kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok, elfogadtuk. Hetes kompromisszum mellette. Kérem, mindenki jó magasat adják a kezét. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. Tiroli asszony. Úr. Elnézést. Szóbeli a hetes kompromisszumos módosítóhoz. So you're welcome. Olvassa fel. Considérant que les conditions az ultraperiférikus régiók tekintetében a céloknál nehezebb meghatározni a célokat, mint más régióknál, és én a más szót kicserélném arra, hogy bizonyos. Amendment. Valaki ellene van a szóbeli módosításnak? Nem? Akkor a hetes kompromisszumos módosítóról módosított szóbeli módon módosított formában szavazunk mellette, ellene tartózkodik Elfogadtuk. We, we move to amendment 76. 76-os hát, indítvány második része mellette ellene tartózkodik, elutasítva. Akkor menjünk tovább. A 8-as kompromisszumra ki van mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Haladjunk. 85-ös módosítani mellette, 85 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette, el. Tirillion úr. Oui. Est-ce que vous pouvez... Oui. Merci. Dans la phrase... Abban a mondatban, hogy aggályát fejezi ki, hogy előre kompenzálni kell a strukturális hátrányok esetét bizonyos régióknál 50%-os szinten. Azok a régiók helyett azt írnám be, hogy ultraperifikus régiók és alacsony népsűrűségű régiók. Van, aki ellen, van, aki ellen ennek a szublémodostónak? 9-esre így szavazunk akkor, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 94-es módosító mellette, ellene, 94-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. A 93-asról is szavazni kell. 93-as a kompromisszumba került, a 8-as kompromisszum része lett. Ma reggel kikötöttünk egy új szavazólistát, ahol is a 19A kompromisszumba került bele ez a pont. Az új szavazólistán már így szerepel. Egy perc türelmet kérek én is. Úgy tűnik, formai hiba esett, pontosan már technikai hiba Carvajú ma reggel kijavította ezt. De lényegi változást ez nem hozott, pusztán technikait. Ezt később Kárlával majd megerősítjük. So now we vote 90. A 94-es volt az utolsó szavazás tárgya, most a 96-osról szavazunk, 96-osra lépünk tovább, mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. 98. Mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 11-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 111-es módosító mellett ellene tartózkodók elvetettük. 113 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 114 szóbeli módosító is van. Ellenzi azt valaki? Senki. Így szavazunk rá, mellette. Ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 13 kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 127-es módosítja mellette, ellene tartózkodók elvetettük, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 131-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk. Lépjünk tovább 16-os kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 139 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 141 mellette ellene tartózkodók elvetettük, 18-as kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, 147 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 19A kompromisszum, ahol többen is több ponti benne vannak mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 20-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk 112 második része. Második része a 112-esnek mellette. Ezt nézzük meg éppen. 112-es módosító második része elektronikus szavazást tartunk. Megnyitom. Lezárom. Elvetettük. 21-18 arányban. Menjünk tovább a 158-asra mellette. Ellene. Nem látom. Ki van mellette? 158 mellett. Ellene. Tartózkodók. Elfogadtuk. 159 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 21-es kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 171 mellette ellene A 171-es nézzük meg géppel. Szerintem elfogadtuk, de lássuk, mi lesz az eredmény. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-15 ellen. 22-es komisszon mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, Kedves kollégák, egy javaslat van arról, hogy fogadjuk el a négyes módosítót. A több, a több, az összes többi ez törlés. A jelentős több azt javasolja, hogy töröljünk mindent a négyes módosító kivételével. Ha nem bánják, akkor blogban szavazhatunk a négyes módosító kivételével mindenre blogban az 1-től 48-ig a 4-es kivételével lehet? Nem. Valaki azt mondja, hogy nem? A 2 és 4 külön szavazás tárgya, a többi az 1-től 45-ig blogban. Ki mondja azt, hogy legyen blogszavazás? Ki van ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Akkor a kettes módosítóról szavazunk mellette ellene, tartózkodó, elfogadtuk, négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elvetettük. Akkor most a preambulum pontok jönnek, egyes kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, kettes kompromisszum. Szóbeli módosító van, Kettes kompromisszum. Elnézést. Szóbeli módosító? Nem. Akkor kettes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Négyes kompromisszum mellette. Ellene tartózkodók elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk ezt is. 62-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 60. Nem, azt nem kell. A Költségvetési Bizottság ajánlásai jönnek. Egyes ajánlás, nem, négyes ajánlás mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ami azt jelenti, hogy áttérhetünk a hatosra mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ugye? Hetes mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, a nyolcasról nem kell szavazni. Az itt ajánlások jönnek ezen belül is négyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. tízes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenegyes mellette. Ellene. tizenegyes tizenegyes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. tizenkettes mellette. Ellene elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Záró szavazás következik elektronikusan géppel. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. There is one more, one is... Lezárom a szavazást. A szocialisták már egyel több szavazat van. Egy kolléga vegye ki a kártyáját. Okay, it's fine. It's fine. okay. quickly. 36 <laughs> to 2 against, so it's okay. It's, it's... Jó, most már rendben, és akkor elfogadtuk nagy többséggel. Gratulálok, köszönöm. And uh, we, as we agreed, uh, we, we, we, we... Ahogy megállapodtunk, levonjuk a tanulságot, a koordinátorok, ha kívánják, akkor még egyszer összedughatják a fejüket, hogy ilyen helyzetekben máskor mit csináljunk. 12-es napi rendi pont. Jan következik. Kedves kollégák, Egy óra és 22 percünk van három jelentésre. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapról, Kohéziós Alapról és az ETC-ről. A régiók bizottságából is vannak itt körünkben ma kollégák, és először őket fogjuk meghallgatni. De kérem, hogy legyen rövid ez a beszámoló, ne olvassák fel az egész jelentést, ezt megkaptuk, hanem csak emeljék ki a lényeget abból. Már Michael Schneidernek adok szót, remélem Michael Schneider itt van, igen, itt van. és jó lenne, hogyha elcsendesedne mindenki, hogy fontos témáinkat nyugalomban tudjuk megvitatni. Az ERFA jelentéssel kezdjük. A régiók bizottsága véleményével Michael Schneider kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a meghívást is. Először vagyok itt, és örülök annak, hogy eszmét cserélünk az Európai Parlamenttel, ebből mindenki sokat tanulunk. A Koter szakbizottságunkban két héttel ezelőtt elfogadtunk egy véleményt az ERFA jelentés rendeletről, és májusi plenáris ülésünkön fogjuk ezt majd véglegesíteni. Röviden tájékoztatom önöket a legfontosabb mondani valóiról ennek a szövegnek ennek a véleménynek. Mivel kevés időm van, minden általánosságot most mellőzök. Csak annyit mondok, hogy alapvetően pozitívan értékeljük az erfáról szóló új kitűzést. A hármas cikk vonatkozásában az intervenciós területekről van itt szó. Az a véleményünk, hogy az itt katalogizált intervenciós területek alapvetően jók, kohéziós politikai célok elérése szempontjából is, mint ahogy a szerződésekben a szerepel, illetve az Európa 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából is. Ugyanakkor felhívnánk rá a figyelmet, hogy a bizottság javaslattal ellentétben úgy gondoljuk, hogy a fejlődő, fejlett régiókban is szükséges lehet infrastruktúrális beruházásokat támogatni. Az alapvető ellátások területén a környezet, a közlekedés és a számítástechnika területén, tehát nem csak a gyengén fejlett, hanem a fejlett régiókban is ezt megengednénk. Továbbá azon a véleményen vagyunk, hogy a termelő beruházások támogatása közvetlen beruházások révén a kisméretű vállalkozásokban nem elegendő a globalizáció idején az ipari politika céljainak eléréséhez. Ezért a jövőben úgy gondoljuk, hogy a nagy cégek számára is meg kell nyitni az ilyen támogatást, vagy legalábbis a lehetőséget meg kell adni. Mert nagyon sok régióban, és a régiók ismerik legjobban a saját helyzetüket, nagy, a nagy cégek fontos struktúrpolitikai szerepet is játszanak. És a nagy vállalkozások, a kis és középméretű vállalkozások munkaadói. Tehát, ha egy nagy cég támogatást kap, közvetetten az a kis és középméretűeket is segítheti. Továbbá azon a véleményen vagyunk, hogy a termelő beruházások támogatását kiemelt feladatként kell kezelni, az üzemek diversifikációjával párhuzamosan, illetve az új termékek, új eljárások bevezetésének támogatásával párhuzamosan. Mert csak így lehet hosszú távon munkahelyeket teremteni. Ha az e- ERFA támogatást a bizottság javaslatának szellemében koncentráltabban engedjük meg, munkahelyteremtési célból, akkor a fejlett és fejlődő régiók nem kapnak esetleg kellő támogatást, ami nem tenne nekik jót. A kutatás és innováció támogatását pedig semmilyen módon nem szabad korlátozni. Tehát az ilyen témákat, akár állami, akár magán, de főleg ha állami, meg kell engedni hogy támogathatók legyenek, különösen, hogyha ezek a kutatóintézetek és a magánkutatók egymással összefogásban, hátárakon átnyúló összefogásban valósítanak meg projekteket. Ennyit a hármas cikkről. Négyes cikk. Tematikai koncentráció. Ez itt a kulcs téma, ahogy érzékelem, az ERFO kapcsán. Nekünk meglehetősen kritikus a véleményünk a négyessel kapcsolatban. Ugyan azzal a véleményen vagyunk, hogy a tematikus koncentráció alapvetően jó dolog, ugyanakkor elutasítjuk azt, hogy központi legyen a kvóták és pénzek kiosztása az egyes investíciós prioritásokra. Az a véleményünk, hogy a regionális operatív programok szintjén kell a koncentrációt megvalósítani és a négyes szikben szereplő prioritásokat nem szabad központilag megvalósítani, hanem csak partnerségben, horizontálisan. A tagállamok, a régiók, a helyi önkormányzatok között együttműködés keretében kapják meg a régiók, az önkormányzatok helyi és regionális szinten is a tervezési kompetenciát, és a lehetőséget, hogy saját individuális prioritásaikat megvalósítsák a kohéziós szílokon belül, és a 2020-as stratégia jegyében. Felfogásunk értelmében gyakorlatilag a négyes cikket egy az egyben törölni kéne, vagy legfeljebb az első mondatát meghagyni. Tudjuk, hogy ez nagyon szigorú véleménynek tűnik az, fel az önök szemében. Hán biztossal erről már egyeztettünk, és abban benne vagyunk, hogy májusban valamilyen kompromisszumra jussunk, és a kompromisszum is most megoldás elemeit abban látom, hogy a 80%-os beruházási prioritási kvótát csökkentjük, és rugalmassá tesszük legalább egy részét, és az er-, ERFA támogatási lehetőségeit a kis és középméretű vállalkozásokon túl a nagyoknak is megengedjük, és akkor ilyen körülmények mellett esetleg engedni tudunk más dolgokból. Hetes cikk. Fentartható városi fejlődés. Itt is azon a véleményen vagyunk, hogy nem központi kell kijelölni a célokat a városok számára, hanem a tagállamoknak, illetve a régióknak kell a felelősséget átadni, a tekintetben, hogy az operatív programok keretein belül konkrétan milyen projekteket valósítanak meg, hogyan teszik városaikat fenntarthatóbbá. Az 5%-os értéket nem tartjuk feltétlenül rossznak, de azt, hogy ez központilag legyen meghatározva, azt nagyon. Követeljük a decentralizációját a programoknak, a partneri szövetségek valósítsák meg ezeket. De városi, város környéki, vidéki kontextusban egyaránt ezeket a programokat. És ennek a három szintnek össze kell fognia. Látjuk, hogy tervbe vették a városok listájának összeállítását. Mi ebben nem látunk értelmet, mert bezárná a kört nyitottan kell hagyni ezt a kört. Maximum egy indikatív listát vagyunk hajlandóak elfogadni, példaértékű listát. Ami a városfejlesztéssel kapcsolatos integrált területi programokat illeti, mint ahogy azt az irányelv is előírja, az a véleményünk, hogy ezeket sem szabad kötelező módon ezeket az intézkedéseket megfogalmazni, csak mint lehetőséget és az önkormányzati hivatalok, akik konkrétan továbbra is a fő felelősei ezeknek a programoknak, meg kell, hogy kapják a szabadságot, hogy az intézményi kapacitásaik függvényében milyen méretű, milyen típusú feladatokat valósítanak meg, vagy delegálnak. A Városfejlesztési Fórummal kapcsolatban mi nagyon támogatóak vagyunk, úgy gondoljuk, hogy a tapasztalat sere mindig is hasznos volt. Volt már ilyen program, ami sikeresen működött, és van egy olyan európai szervezet, amely egyben a városok képviselete is, ez a régiók bizottsága, ahol nálunk Lisszaboni polgármestertől kezdve sok-sok város képviselője is ül. Tehát a bizottsággal mi szívesen együttműködünk, mint a városok képviselete. Nem látjuk egyébként az értelmét egy ilyen külön fórum létrehozásának, de nem is utasítjuk el ezt. A tízes pontban természeti és demográfiai hátrányokkal rendelkező régiókról van szó. Véleményem megírása előtt egy meghallgatást szerveztem a demográfiai problémák témájában, hogy milyen új demográfiai problémák merültek föl mostanában, és úgy tűnik, hogy nagyon sok olyan európai régió van, ahol súlyos demográfiai kihívásokkal kell megküzdeni a régióknak és óriási negatív hatása lehet a gazdaság fejlődésére az ilyen demográfiai zöggenőknek. Tehát véleményünk szerint ez a téma nagyon fontos, és amikor az erfát alkalmazzuk, akkor a klasszikus demográfiai kihívások mellett az új demográfiai kihívásokra is figyelemmel kell lennünk, amelyekről eddig nem is tudtunk, pedig léteznek. Hölgyeim és uraim, a vélemény itt van velünk, mindenkinek szívesen adunk belőle, és minden ponttal kapcsolatban konkrét javaslatokkal éltünk. Látom az eljárási nehézségeket, de mi másképp nem tudunk működni. Kérem a kollégákat itt a parlamentben, hogy vizsgálják meg felvetéseinket, és Jan Albrecht úr, mint összekötő, majd gondolom a jövőben is közvetít közöttünk. It's yours now. Köszönöm szépen, most lenni a szó. Igen, köszönöm elnök asszony, szeretnék köszönetet mondani az előadónak a Régiók Bizottsága részéről. Nagyon konkrét, nagyon egyértelmű a javaslat, amit felfestett előttünk. Már egy bizonyos idő óta együtt dolgozunk, eszmecserét folytatunk, és meg vagyok győződve arról, hogy ugyanabban az irányban akarunk előrelépni. Most rátérnék az részletekre. Van néhány olyan érzékeny téma, amelyekkel foglalkozott az előadó, és amelyek a mi jelentésünk, parlamenti jelentésünk számára is fontosak. Természetesen a hármas cikk problémája az első, amit említenék, a hatály, a támogatási hatály. Ez ugye negatív és pozitív meghatározást tartalmaz. A negatív téma az, hogy az infrastruktúrális befektetésnek a tiltása infrastruktúrával kapcsolatos alapszolgáltatások támogatásnak a tiltása. A biztos asszony pont az előbb mondta, ugye a klímaváltozásért felelős biztos asszony, hogy a tiltás a rendeletben azért szerepel, mert van egy európai közlekedési eszköz. Vagyis az alapszolgáltatás nyújtó infrastruktúrák, főleg közlekedés esetén az európai közlekedési eszközhöz tartozik. Nem hiszem, hogy ez lenne az egyetlen oka ennek. A valós oka az, hogy itt meglévő helyzetet veszünk át, olyan, mint amikor a fejlettebb régiók számára tiltjuk a támogatást az alapszolgáltatások, alapinfrastruktúrák esetén. Igazából a kérdés az, hogy ha a múltban ez megfelelt, akkor biztosak vagyunk-e abban, hogy a jövőben is ez megfelel. És egyre több jelzést kapunk a fejlettebb régiók részéről, hogy nem kellene ennyire szigorúan alkalmazni a tiltást, ilyenfajta befektetés esetében. És én ezzel egyetértek, hiszen a helyzet folyamatosan változik. Most már új a helyzet. Itt a válság, klímaváltozás, stb. Természetesen ellenőrizni kell, hogy a mai helyzet mi, meg kell nézni, hogy tényleg szükséges -e ez a tiltás, de az biztos, hogy nem szabad teljesen elzárnunk ezt a lehetőséget. Ugyanez a helyzet a nagy cégek témájában. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy teljes tiltás érvényes a nagy cégek termelőberuházására vonatkozóan. Ugyanakkor kkv esetében van ilyen lehetőség. A távoli régiók azt jelzik, hogy ez így nem kéne, hogy így működjön, hiszen a nagy cégek megjelennek, és ugyanakkor a KKV-kkal sokkal szorosabban együttműködnek. Tehát ha teljesen kizárjuk a nagy vállalkozások gyártási beruházását, akkor ez problémás lehet. Többféle érdekeltség személye beszéltem a távoli régiók részéről, és ők azt magyarázzák, hogy a nagy cégek megjelennek náluk, és ezért nem kellene őket kizárni ezekből a lehetőségekből. Esetleg egy másfajta megfogalmazást kellene itt alkalmazni. Azt kellene talán javasolnunk, hogy a nagy cégek, nagy vállalkozások, amelyek gyártásba fektetnek be, olyan gyártásba, ami kapcsolódik a KKV tevékenységéhez, ezt ne zárjuk ki. Persze nem könnyű ezt megfogalmazni, de sokszor a gyártóberuházások esetén a KKV-k függenek a nagy cégektől. Valamilyen kompromisszumra kell, hogy jussunk. Arra is szeretnénk mindenkit emlékeztetni, hogy a nagy cégek nincsenek kizárva, amikor szolgáltatási támogatás ról beszélünk, tehát cégeknek címzett szolgáltatási tevékenységű támogatásról. Ez az egyik téma, amit említeni szeretnék. A következő nagyon kritikus téma, ugye az előadó azt javasolja, hogy a négyes cikket teljesen töröljük. Itt együtt döntési jogunk van a tanácsa, tanács részéről az az információnk, hogy a tanácsban még nem kristályosodott ki az állásfoglalás e cikk tekintetében, majd attól függ, hogy hogy alakul a tagállami többség. A kérdés az, hogy milyen szinten, mennyire szigorúan kell itt a megfogalmazást alkalmazni. Véleményem szerint arról kellene dönteni, hogy vagy a százalékos értéket változtatjuk meg, 8-ról lesz, csökkentjük 80-ról 70-re vagy 60-ra, tehát a logika ugyanaz maradna, de a százalékos meghatározás lenne különböző. Vagy azt is javasolhatnánk, hogy legyen koncentráció, de hogy milyen témák esetében azt döntsék el a partnerek. Mondjuk 1-2-3, vagy 1-3-5, vagy 1-5-6, vagy 1-5-8 mindenképpen fontos a koncentráció, de hogy pontosan mely témák, mely célok esetében alkalmazzuk a koncentrációt, az ne legyen annyira szigorú. Például az energiahatékonyság is megjelenhet itt. Két lehetőség áll előttünk. Én úgy gondolom, hogy nem elfogadható a cikk teljes törlése, de azért vizsgáljuk meg azt is, hogyha a 80%-ot alkalmazzuk, kizárjuk a kö- városi közlekedési infrastruktúrákat, ez számunkra nem elfogadható amikor arról beszélek, hogy új szénhatékony városi közlekedés, akkor persze nem az alapszolgáltatásokról beszélek, és alapeszközökről, mert az ma ki van zárva. Ez egy kritikus kérdés, tehát a négyes cikk témája, ötös cikk a városi témák. Tegnap is beszéltünk erről. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az én javaslatom az lenne, hogy először is a partnerségi szerződések szintjén, ugye az általános szabályozás érvényes, úgy gondoljuk, hogy a régió bizottsága nagyon szigorú lesz, számítunk erre a partnerségi szerződések esetében, úgyhogy ezzel egyetértek, hogy lépjünk teljesen vissza a listáról. Nem mondjuk azt, hogy iránymutató lista, mert ez sok mindent, bármit jelenthet. Ezért azt javaslom, hogy teljesen vegyük ki a listát, és kritérium lista legyen speciális 5%-os esetekben. Az 5%-os műveletek, ez lenne a javaslatom a szakbizottság számára, funkcionális urbánus területekre vonatkozzon, hogy milyen fajta területek konkrétan, azt a szerződés kell, hogy tartalmazza, a nemzeti szerződés fogja tartalmazni azt, hogy milyen funkcionális urbánus terület vagyis lehet, hogy kis vagy közepes méretű város és a környezet, vagy pedig, ahogy az EU bizottság is javasolta, egy nagyváros egy része, amely szintén a környezettel együttműködik. Ezek lennének a funkcionális területek az 5%-os megoldással. És véleményem szerint, és a bizottsági megjegyzés követően se változtatta meg a véleményemet, a jelentésemben azt javaslom, hogy a városok vagy az urbanus területek nek legyen lehetősége, nem kötelezettsége, de lehetősége globális támogatásra. Ez azt jelenti, hogy többféle szintű meghatalmazás fog működni. Vannak olyan tagállamok, ahol a régiók mindent tudnak teljesíteni a városok érdekében, Más országok esetében viszont ez csak részleges lehet, például a projekt kiválasztás, a többi területen. Ennyit szerettem volna mondani az 5%-os kérdéssel kapcsolatban és a felelősségek tekintetében. Egyetértek azzal, hogy ha a listát töröljük, akkor a platformnál is ezt törölnünk kell, hiszen a városi platformnál is lista van, hogy az értékelést, a monitorozást, stb. hogyan végezzük, ezt sokféle módon történhet. Lehet meglévő struktúrákkal, új struktúrával, nem kellene egy jogalkotási szövegben, ugye itt jogalkotási szövegről van szó, nem magyarázatról, ez egy jogalkotási szöveg, itt nem kellene új platformról beszélnünk. Utolsó megjegyzésem, követem, amit mondott, és tudom, hogy a szövegben is benne van a indikátorokkal kapcsolatos pozitív vélemény. Ezzel kapcsolatban már kapcsolatban álltunk, hiszen nem igazán pozitív a hozzáállásom e tekintetben. Túl általánosak az ERFA esetében, nem mindegyik kapcsolódik valós konkrét beruházási prioritásokhoz. Én kritikusabban fogalmaznék az indikátorok tekintetében. Kérem, ezt vegye figyelembe. Ezek az indikátorok, jelzők többféle területre vonatkoznak, de ebben vannak a rendeletben. Például a városi szakpolitikában nincsen, de van városi szakpolitikai jelzőink, ami a négyzetméterek száma. Hát ez nem nagyon szofisztikált megközelítés. Például a városi területek mértéke mi ennek a jelzője? mi az, hogy urbánus területek száma vagy mennyisége. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen. Köszönöm. Mielőtt Veszfalon asszonyt, és mit azt, hogy megkérdezném, a kis meg nagyvállalatok ügyében szólnék hozzá. Tűnik nem helytálló az állítás, hogy az új tagállamokban, a konvergencia régiókban ne kaphatnának támogatást vállalatok. Hát van egy feltétel, hiszen a nagyvállalatok támogatásával kapcsolatban vannak fenntartások, ezért egy külön klauzula kerül megfogalmazásra, szerint az új tagállamok a nagy beruházások idején mindig le- ellenőrzik, hogy ez nem a delokalizációhoz kapcsolódik. Tehát, hogy nem egy üzem delokalizációját érintő témában történik ez a támogatás. Ugyanakkor az új tagállamokban van egy határ hiszem 60-70 százalékig KKV-k kapják a támogatást, és csak a fölött kaphatnak nagyvállalatok. Ám a KKV-k ügyében is felmerül ez a kérdés, különösen innováció és a vállalatok és nagyvállalatok összekapcsolásának ügyében a nagyvállalatok segítik a KKV-ket abban, hogy a globális ellátóhálózatba bekapcsolódhassanak, és a nagyvállalatok nagyon fontosak. Úgyhogy van egy feltétel rendszer, amelyet javasoltunk. Veszfalasszony. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Schneider úr a magyarázatát, és a Regionális Szakbizottság az ADR-rel való találkozója észszerű és jó gondolat, hogy eszmét cseréljünk. Nagyon sok téma, amely felmerült az állásfoglásában, az a mi szervezetünkben és az én gondolkodásomban is felmerült. Az infrastruktúrára kell csak egy pillantást vetnünk. A gazdagabb régió, amely ahogy világosá vált, alapvetően ne lenne lehetséges infrastruktúrális beruházásokba beruházni. A közvetvédelem, közlekedés, kommunikáció területén fontos, hogy ez megtörténjen. Túl szigorúnak tartom ezt egész egyszerűen, különösen ha saját hazámra nézek, például a széles sávú hozzáférés, vagy a ö, városmenti közlekedés hosszú távú megoldásait tekintve is elmondható ez. A demográfia is demokratikus szójáték, ez egy csodálatos szójáték a kettő között, tehát jelentéstevőként a Regiszakbizottság részéről is fontos ez, Ugyanakkor az ADR szempontjából a szabályozásban a demográfiának nagyobb szerepet kell, nagyobb súlyt kell hagyni. Az nem elfogadható, hogy a demográfiára vonat, a szabályozás egyszerűen csak törli vagy alig említi a demográfiai kérdéseket, hiszen éppen most, amikor egyre kisebb a, a, a, a népesség egyes területeken, az előregedés, az elvándorlása a fiataloknak nagyon sok régiót megterhel, ezért kell erre jobban reagálnunk. Egy további gondolat, amelyről Olbricht úr is beszélt az imént, de ön is, a városi területek fejlesztése, amely nekem is közel áll a szívemhez. A városi területek fejlesztése explicit szerepet kell kapjon a szabályozásban. Az 5%-os minimum szintet alapvetően helyein valónak tartom, vagy tartjuk szerintünk, azonban ez nem a városok privilégiuma, hanem inkább a vidéki területek hát, sem, sem ezeknek a hátránya sem, hanem egész egyszerűen arra mutat rá, hogy mennyire fontosak a városi területek fejlődése. A fenntartható városi fejlődés ugyanakkor minden város előtt nyitva kell álljon. Nyit független attól, hogy kicsi vagy nagy, része egy metropolis agglomerációjának vagy sem. Tegnap világosá vált, hogy a hetes cikkben említett lista nem lezárható, nem termeszthető le kizáró módon. Tegnap az a benyomásom támadt, hogy itt a szakbizottságban szükségszerűnek tartjuk ezt a listát, és az, hogy tényleg kell -e egy városi fejlesztési fórum, erre matkozóban nem született döntés. Az is elhangzott viszont többször, hogy alternatívák is felvázolhatók, ahogy Albrecht úr is az imént említette. Egyes kérdéseket azonban tovább kell érlelnünk, például a vállalatok támogatása is ide tartozó kérdés. Mi is úgy gondoljuk, hogy az egyes vállalati támogatások fenn kell maradjanak, nem csak a az egzisztencia okok miatt, hanem azért is, mert a KKV-k a gazdaságunk gerincét alkotják, és nagyon fontos munkaadók az Európai Unióban a KKV-k. A nagyvállalatok beruházásaival kapcsolatban azonban, illetve azok támogatásával kapcsolatban sokkal szkeptikusabb vagyok ezek a pénzek, amelyeket célra költöttünk el tavaly, nem voltak meggyőzőek az adófizető szempontjából. Az indikátorok tekintetében is úgy gondolom, erről esett már szó szintén, meg kell beszéljük azt, hogy egyes indikátorok átdolgozásra szorulnak. Végül, de nem utolsó sorban gondjaink vannak azon a támogatási periódusok, illetve kvóták meghatár, központi meghatározásával. A tematikus koncentráció nagyon fontos, és a 2020-as célokra való orientáció is az. az és az általános ökológiai irányultsági javaslatok is. Ugyanakkor a regionális különbségeket kell elsősorban kiegyensúlyoznunk, támogatással, fejlesztéssel, illetve a regionális gazdaság struktúraváltásával. Ez a kettes szikben ott áll, és ez kell legyen az iránymutató. Kétségeink vannak afelől, hogy ezt, a, ezt el tudjuk érni, akkor, hogyha a régiók nem kapnak több rugalmasságot a szabályozásban. Végsősorban soron vannak olyan régiók, ahol egyes kérdésekre jobban adtak választ, mint másokra, illetve ahol egyes problémák égetőbbek, mint más régiókban. A német szövetségi tartományokra igaz, hogy, hogy a túlzott koncentráció nehézséget okozhat. Ennyivel zárnám most. Köszönöm, hárman jelentkeztek. Madame Cornelia Ernst, Lambert van Nistelrooy. Van-e még valaki? Mert akkor zárom a listát. Valószínűleg nem tudunk 12 lett mindent megtárgyalni. A, a nyitváró kérdéseket délutára hagyjuk. Rickerman az ALDE árnyékiradója. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a jelentéstevőnek és a régiók bizottságának kiváló jelentést. Hasznos lesz számunkra is a jövőben, és köszönet Jan Albrichtnak, a jelentéstevőnek nagyon világosan fogalmazott. Mivel sok időnk nincs, gyorsan átszalad, átfutok néhány fő ponton. Ami a finanszírozás felhasználását illeti a fejlettebb régiókban is lehetőséget kell biztosítani ezekre, hogy az előbbző hozzászóló is beszélt erről, például a szélesebb hozzáférés biztosítására. Ez nagyon sok szűk keresztmetszetet áttörhetne, amelyet a vállalatok, amely a vállalatok szempontjából fontos lehet egyes régiókban. Ami a demográfiai kihívásokat illeti, erről is beszéltek, támogatom azt, amit az előbb mondott. Ezt nagyobb súlyjal kellene figyelembe venni a következő programidőszakban a városi fejlesztésekről tegnap már beszéltünk, meglehetősen hosszan még hozzá. Támogatom azt, hogy a listát tegyük félre, és inkább a kritériumok alapján döntsünk. A kritériumok értékelésekor ugyanakkor vegyük figyelembe a, az egymástól különböző tagállamok, különböző városi struktúráit. A számokat illetően jó, hogyha tagállami szintű szerződésekben születnek a döntések. Ezt a módszert támogatom, hiszen ez jobban képes figyelembe venni a helyi helyzetek különbségét, különbözőségeit a tagállamokban. Ez jobb, mint a bizottság javaslata. Én nem támogatom tudnilik az Urban Platform létrehozását. Szerintem nem működne jól. Néhány szót engedjenek meg a befektetési prioritásokról. Először is legyünk figyelem arra, hogy a regionális fejlesztés szempontjából nagyon fontos, hogy az innovációs központok és platformok több figyelmet kapjanak. Ezek létrehozása, támogatása, illetve az, az intelligens specializációk, a, a, a klaszterekben való gondolkozás, a, a hálózatépítés nagyobb figyelmet kell kapjon a programokban. Helyén való volna, hogyha a finanszírozásnak komolyabb katalizátor hatása volna. És segítene másokat is egy-egy projekt, akár a PPP-k bekapcsolásával. Ezen túl több figyelmet érdemel a szociális, társadalmi innováció, a pragmatikus formái az innovációnak. Ez is az rfa ból támogatható, támogatandó. A KKV-k versenyképessége szempontjából pedig az volna fontos, ha az indít, induló fiatal vállalatok kapacitás bővítése volna támogatott, támogatható, hiszen ezek hozhatnak létre munkahelyeket a régiókban, és különféle alapok is bekapcsolhatók ezen célok finanszírozásába. A nemzetközi kapcsolatok tekintetében különféle hálózatokat kell építenünk az ERFA bekapcsolásával is. Különösen fontos volna a szolgáltatások fejlesztése tekintetében ez. Említést érdemel itt is a K plusz F eh, tevékenység. Az alacsony széndiokszid kibocsátású gazdaság támogatása, az abba irányuló beruházások, ezeket nagyon támogatom. Aztán azt a kérdést illetően, hogy mennyi pénzt irányozunk elő, és hogyan alokáljuk a forrásokat. Hát ez egy, ez egy keményebb dió, erre vonatkozóan még kell vitákat folytatnunk. De a alacsony CO2 kibocsátású gazdaság és a zöld gazdaság tekintetében minden régió, minden európai régió képes kell legyen többet befektetni, beruházni ezekbe a célokba. Röviden ennyit szerettem volna elmondani a magam szempontjaiból. Köszönöm, Deli asszony. Merci, Madame la, la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Teljes mértékben egyetértek a Albrecht kolléga kérdéseivel, kételjeivel, főleg a platform hatékonysága és hasznossága tekintetében. Szerintem itt egy módszertani probléma van. Van egy városi lista, aminek a véglegesítéséhez valójában előre meg kellene határozni az integrál stratégiákat fölmerül bennem a kérdés, hogy a koherencia megvalósul-e a területfejlesztés tekintetében. A helyi és a regionális hatóságoknak mindenképpen társulniuk kell a tagállamokhoz a tárgyalások során. Az urbános és az periférikus dimenziókat is pontosítani kell. A rendeletben ez szerepel, de gyakorlatilag átveszik az Európai Bizottságnak a közleményéből a meghatározást. A City of Tomorrow kiadványnak a meghatározásait alkalmazzák. Az integrált platformstratégia és az innovációs fellépés tekintetében átveszik ezeket a definíciókat. Véleményem szerint a platform még mindig kétséges, a városok jogossága, ha meghatározzuk, hogy mi tekintünk pontosan városnak a partnerségi szerződésben, kellene meghatározni az integrált stratégiákat. Az igazi kérdés az, hogy ez az urbánus aspektus el fog-e tűnni. Szerintem ez veszélyes, hiszen az urbán eszköz nagyon pozitív Átérnék most a prioritást élvező beruházásokra. A régiók bizottsága folyamatosan hangsúlyozza, hogy ez problémás. Fölmerül a lakás és az energiakérdés is felújítás tekintetében, illetve munkahely teremtés szempontjából az energiahatékonyság fokozása témájában, a klímaváltozás elleni harcban, úgy gondolom, hogy ezek azok a kérdések, amelyek prioritást kell, hogy élvezenek. Szeretnék rátérni a közlekedési infrastruktúrák kérdésére is. Mi lesz az integrált stratégia hatása? Hogyan lehet konkrétan például a kerületekben eze, ennek a hatásait felmérni? A közlekedés, urbánus közlekedés esetében a utazók számának a növekedése, akik tömegközlekedési eszközt használnak. Ez a mérőeszköz. De pontosan ez mit jelent? Ezt azért pontosítani kellene véleményem szerint. A következő téma a témakoncentráció 15-ös cikk. Meg kellene különböztetni a régiók esetében a százalékos értéket, és a, a kevésbé fejlett és a fejlett régiók esetében ezt a százalékos arányt. Ezekre szeretnék választ kapni a Régiók Bizottsága képviselőjétől. Mari Sánchez, mit a következő? Köszönöm, elnök asszony! Három témát szeretnék említeni. Az első már többször elhangzott, beruházás fejlett régiókban, alap közlekedési, energia és telekommunikációs infrastruktúrákban. A régiók bizottsága is hangsúlyozza, hogy szükség lenne itt is a támogatásra, és többen hangsúlyozták közülünk is, hogy ezt figyelembe kell venni. Második téma, ki kéne bővíteni a háromról a témák prioritását, hiszen információs kommunikációs technológiához való hozzáférés is figyelembe kellene itt venni. Harmadik téma, a kultúra a szegény rokon ebben a rendeletben. Koherens stratégiai módon nem szerepel a szövegben. Azt hiszem csak a hatos cikkben szerepel, kulturális örökség támogatása, ösztönzése, továbbfejlesztése. A kultúra aspektusát ki kéne bővíteni, emblematikusan kell kezelnünk. Ismerek egy tanulmányt, amely hangsúlyozza, hogy mennyire fontos a kultúra hozzájárulása és a kreatív ipar hozzájárulása a strukturális politikai célok eléréséhez. Köszönöm. Cornelia Ernst asszony. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a régiók bizottságának világos szavakat, ezt radikális ajánlatot, amely, amelyről lehet tárgyalni, és amelyben nagyon sok tekintetben egyetértünk. Röviden, még a, a fejlett régiók is fontos, hogy finanszírozható legyenek az alapszolgáltatások, támogathatóak legyenek, támogatjuk ezt a gondolatot. Erről nem kell tovább magyaráznom. Következő pont. A KKV-k. Hogy csak orient, a KKV-kre orientáljunk-e kizárólag, én ezt kibővíteném egy lépéssel a nagyobb vállalatok támogatását, illetően is megengedném a, a kkv struktúráján túlmutatóan, illetve az összefüggés a nagy és kis vállalatoknak, fontos, hogy szem előtt legyen, és orientálja a beruházásokat, így módon megengedve a nagyvállalatok támogatását is, amennyiben KKV-kkel kapcsolatos ez hogy a kutatási intézmények támogatását ne korlátozzuk. Az eddigi szabályozásban ugye a fogalmazás az volt, hogy a magánkutatási intézmények, illetve a ugyanolyan módon legyenek jogosultak, mint a, a közintézmények. A tematikus koncentráció három cél, ez túl szűk, ez önkényes, nincs magyarázat rá, tehát minden vita során elhangzott ez, hogy a tematikus koncentráció ilyen formában észszerűtlen, le kell venni a listáról. Az inter, a beruházási prioritásokat illetően ez a 80 százalék önmagában nem észszerű, hogy 70 vagy 60 százalékra vigyük el Az egész vita szerintem komolytalan. Vannak prioritások, ezek mind összefüggenek, összefügghetnek szerintem a 2020-as stratégiával, tehát nincs magyarázat arra, hogy egyik vagy másik ne lehetne prioritás ezen témák közül. Ezt az operatív programokban kell kifejteni, hogy mi a cél. Városi dimenzió, hát igen, el, el, elvileg a listát törölni kellene, és Olbricht úr tanácsát követném, el a listával, és el a városi fejlesztési fórummal, mert ez bosszantó. A, a régiók bizottsága jobban tudja érvényesíteni a városok problematikáját, ám legyen. Ám ennek a konzekvenciája az lehet, hogy csak ezek a kényszerű lépések csak zavaróak lesznek, sőt kontraproduktívak. A demográfiai kihívás, hát igen, többet kell tennünk, egyáltalán nem kielégítő egyes régiókban óriási problémát jelent, például Németországban, annak keleti részében ez a gond hatalmas, erről többet kellene együtt gondolkodnunk, így nem maradhat, ahogy most itt áll. Köszönöm, még ketten kértek szót, kérem mindenki fogja rövidre. Aztán a bizottság jön, és aztán a jelentéstevő. Thank you. Köszönöm szépen. Jó, hogy konkrét módosítók vannak most itt, a rendeletre és az erfára vonatkozóan is. Nem akarok semmit sem megismételni. Ugyanakkor nagy elismeréssel adózom a régiók bizottsága e, iránt e, a metodológia kialakításáért, mert eh, enélkül nem tudtunk volna tovább lépni. Nagyon jó, hogy most látjuk, hogy mit gondol a régiók bizottsága. Ma délután lesz egy meghallgatás, és májusban is lesz egy meghallgatás. Egy olyan témáról, amit a bizottság még nem dolgozott ki, a szinergia, az ERFA és a 2020-as Horizont és eh, az egyéb programok között. A bizottság ezért csak eh, non-paper formájában körözteti a véleményét. Tehát valami most zajlik. A 2020-as horizont is megközelítést most úgy tűnik, hogy kiveszik a szövegből. Ha ez megtörténik, akkor teljesen új megközelítést kell közel, követnünk. Az RFA-ból kell kiindulnunk, a 80%-ból, amit innovációra költünk és egyebekre, és ez azonban már egy másik európai agendának felel meg, az integrált európai kooperáció napirendje kéne, hogy megvalósuljon, vagyis kötelezni kéne ettől kezdve az európai városokat, régiókat, az európai programok közös megvalósítására, mint ahogy ez régen is így volt, a hármas célkitűzés kapcsán, vagy a mainstreaming, a kettes célkitűzés kapcsán. Tehát jövőorientált, testre szabott stratégiára lenne szükség, hogy a, a Horizont 2020-as eszköz hogy valósuljon meg. Ebben a szövegben nem látom a Horizon 2020-at, és nem értem, hogy a régiók bizottsága sem miért nem szól erről. Van-e a régiók bizottságában valamilyen elképzelés, munkanyag, amit használhatnánk a következő hónapok során, amikor majd módosítókat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen. Joachim kapszót egy percben. Köszönöm, -e. elnök asszony Schneider úr. A régiók bizottságának is köszönöm a bizottság javaslathoz elmondott eh, javaslatokat. Ezeket én mind jónak tartom. Praktikus, jól kezelhető és nem merev centralizált rendszerre van szükség. Az 5% a városoknak, témában egyetértek, a városokat kiemelten kell kezelni. Hogyha ezt ki terjesztjük a város közeli térségekre is, akkor viszont a mezőgazdasági politikával is meg kell teremteni a szinergiát. A kultúra, mint termelő ágazat érvelésével is egyetértek, de akkor ide hozhatjuk a sportot is, mert a sport is. Ilyen nemrégiben fogadtuk el a sportügyi jelentésünket itt a parlamentben. A sport a legnagyobb társadalmi, szociális, sokakat megmozgató tevékenység, aminek nyilvánvaló gazdasági vonzata is van. Ezt talán érdemes lenne itt is akkor beleírni a szövegbe. Remélem ezt támogatja ezt a felvetést. Köszönjük. Nikolás Martin két percben, két és fél percben maximum. Köszönöm. Nagyon rövid leszek. A három fő kérdés elhangzott a koncentráció, a városok kérdése és a demográfia. A koncentráció tekintetében e fejezet címe alatt nem csak specifikus, tematikus koncentrációról beszélünk, hanem arról is, hogy az alapinfrastruktúrákat a nagy cégek hogyan biztosítják. A bizottsági javaslat támogatása közben úgy gondoljuk, hogy az alapok felhasználását úgy kell megvalósítani, hogy a tagállamok választhassanak, és hogy mire fókuszálhassanak. Nyilvánvaló, hogy nem kell és lehet mindenkinek mindent megvalósítania, hanem mindenhol el kell dönteni, hogy hogyan lehet ezeket az alapokat használni, a helyi célok megvalósítása érdekében. Nem ö, jó az, hogyha minden támogatást a nagy cégek kapnak, de biztos, hogy például az alkalmazott kutatás területén ö, fontos szerepet játszanak, és a, a kis és középvállalkozások pedig az alapvető infrastruktúrák szolgáltatásában. Fejlett régiókban, ha más EU források is vannak, akkor el kell dönteni, hogy mire mennyi jusson. A négyes cikkek, cikkben leírt mechanizmus, Hán biztos úr is elmondta ezt, tartalmazza rugalmasságot, és persze a koncentrációt is. Mind a kettőre szükség van, de azért kell a rendelet szintjén is szigorítás és korlát, mert ha bárki bárhogy értelmezheti a koncentrációt, akkor az nem jó. Tehát van ezekben rugalmasság, arról lehet vitatkozni, hogy hol és mennyi és hol mi indokolja ennek a kiterjesztését. Ami a városok témáját illeti, már tegnap is elmondtam, amikor ugyanez a téma volt napirenden, az önök bizottságában. A bizottság nyitott arra, hogy felülvizsgálja a városok listájáról szóló elképzelését, maradhatunk abban is, hogy csak az elvekről, metodikáról mondunk bármit, ami a városi platformot illeti. Itt azt szeretnénk, azt várjuk ettől, hogy a bizottsági javaslatok hatását maximalizálni kéne, ezt az 5%-os minimális ö, támogatást mindenképpen ö, szeretnénk látni innovatív fellépések támogatására fordítani. És a Városok Fóruma segíthetné a megvalósítás sikerét. A bizottság nem arról, nem arról gondolkodik, hogy ez egy kizárólagos fórum lenne, ahova nem lehet bárkinek belépni, hanem a több jobb együttműködést próbáljuk ezzel segíteni. Ami a demográfiai kihívást illeti, a bizottság úgy gondolja, hogy ez egy horizontális probléma, és éppen ezért ezt az integrált megközelítés részét képezi az egész stratégiai programozásban, az in, a horizontális fejezethez tartozik. Mert egyes programok finanszírozása vagy nem finanszírozása, vagy a tematikai koncentrációs nagyban függ attól, hogy milyen a demográfiai helyzet. Köszönjük szépen! Egy percben kap szót, uram. Nagyon örülök annak, hogy milyen nagy támogatottsága vannak, amit itt elmondtunk. Örülök, hogyha ennyi ember, ennyire különböző regionális, nemzeti és politikai háttérrel hasonlóságot mutat a véleményalkotásában, ez számunkra megerősítés. A városfejlesztés tekintetében alá szeretném húzni, hogy mi a város környéki és vidéki területeket a koncepciókban mindig beleértjük és bele kívánjuk fogalmazni. A város nem a levegőben lóg, nem lehet külön tekinteni. Ami az okos specializációt illeti, a smart specialization-t, örömmel továbbítom a saját képviselőtársaim felé ezt itt hangzott javaslatot, és a plenárison majd szavazunk róla. Ami a költségvetési vonatkozásokat illeti. Senki nem kérdezi meg, hogy a klasszikus régiókban a klasszikus demográfiai kihívások vannak, ezt még a visszaboni szerződés is kvótákkal szabályozná. De vannak, mondom, új típusú, a fejlett régiókban is látható demográfiai kihívások, amelyek aztán lehet, hogy ezeket a fejlett régiókat tíz éven belül fejletlenné teszik, a tematikus koncentráció kapcsán, amikor 80%-át akarják a pénzeknek megkötni, nem ad megfelelő rugalmasságot, lehetőséget arra, hogy a régiók a saját új demográfiai kihívásai tükrében rugalmasan intézkedhessenek. A tematikus koncentráció túl szigorúan van megfogalmazva, és a helyi problémákat nem fogjuk tudni megoldani ilyen merev szabályozásból. Köszönjük szépen! Ön már nem akar, vagy akar? Ha szükséges, még meghallgatjuk örömmel. Csak egy dolog maradt itt függőben, a, a Városi Platform Fórum kérdése. Azt hiszem, abban egyetértünk, hogy valamilyen monitoring és értékelés szükséges, csak abban nem tudtunk megegyezni, hogy ez szükséges egy új intézmény, amely jogalkotási, jogi szövegeket gyárthat. Mert ennek aztán van bőven ár és infrastruktúra vonzata. Egy mondat az elnök részéről. Remélem, hogy a városfejlesztésre való koncentráció nem fogja tovább mélyíteni a városok és vidék térségek közötti szakadékot. Most a 13-as pontra térünk át, Bostináru úré ez de először Romero Stavarát szeretnénk meghallgatni a régió bizottsága részéről, és utána kapja meg az előadó a szót. Meglehetősen kevés az időnk, ezt erről mondom. Tisztelt képviselők, tisztelt elnökasszony, először is meg szeretném köszönni a meghívást. Az Európai Parlament Regionális Bizottságának ülésére nagy megtiszteltetés ez számomra, hogy a régiók bizottságának a véleményét az új kohéziós rendelettel kapcsolatban elmondjam. 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozna ez. A Koter bizottságunk egyhangul a két héttel ezelőtt elfogadta az ide vonatkozó dokumentumot. Bostináru úrnak gratulálok ahhoz, hogy most a szöveggel megvitatására kerül sor. A regionális és helyi önkormányzatok, vagy városi önkormányzatok a kohéziós alap szempontjából épp olyan fontosak, mint a nemzeti szint. Ez hozzáadott értéket képvisel a kohéziós alap. Infrastruktúrális és környezeti programokat támogatunk eddig is belőle. 50 milliós a mi régiónkban ennek a részesedése, és ez egyértelműen hozzájárul a GDP-hez. A GDP arányában 90%-nál gyengében teljesítő régiók kaphatták eddig ezt. Az infrastruktúrális intézkedések a, az egész unió versenyképessége szempontjából kulcsfontosságúak, ezért feltétlenül el kell mondani, le kell szögezni, hogy akkor maradunk csak versenyképesek, hogyha valamennyi régiót egyforma szabályok alapján védünk. A lemaradó és a fejlett régiókra ö, egységes ö, szempontot kell alkalmazni, amikor például a közlekedési infrastruktúrákról beszélünk. Ö, miközben persze nyilván prioritásokat meg kell jelölni, az európai szinten már, hiszen a prioritások megjelölése után lehet csak lebontani a feladatokat, és csak így működhet jobban az egész Európai Unió és a gazdasági térség. Meg kell ugyanis valósítanunk a belső piacot, ki kell azt terjeszteni, és persze a szolidaritás elvét is alkalmazni kell a strukturálisan a régiókkal szemben. Nagyon fontos dolog az, amit most kívánok mondani, kérem a támogatásukat. Valamennyi szint kötelező bevonása, minden önkormányzati, kormányzati szint bevonása, garantálhatja csak a kiegyensúlyozott teritoriális területi fejlődést és a szubszidiaritást. Egyes tagállamokban azonban az a helyzet, hogy a régiók és a városok kirekesztődnek a döntéshozásból, vagy legalábbis nem kellőképpen vonják őket be főleg olyan helyzetekben fordul ez elő, amikor a nagy közlekedési infrastruktúrális projekteket a kohéziós pénzekből akarják megvalósítani a tagállamok. Ugye a TNT e programról van itt konkrétan szó. A regionális és helyi önkormányzatoknak pedig konkrét kompetenciájuk lenne ilyen témák kapcsán is. A, a területfejlesztés, a közlekedésfejlesztés, a kohézió területén, ráadásul nekik társfinanszírozási feladatuk is van a szekundér közlekedési hálózatok kialakítása során. Tehát fontosabb, mint valaha, hogy ez a szint is mindig kötelezően bevonásra kerüljön. A nagy projektek esetében is, és különösen. Azért javasoljuk ezt ezért, hogy például, amikor a kohéziós alapokból az épületek felújítását, energiahatékony tételét finanszírozzák, akkor ez ugyanígy történjen. Amikor az EFRA-ból finanszíroznak projekteket, akkor eddig úgy éreztük, hogy túl sok a megkötés, túlzottan megkülönbözteti a program kiírás jelenleg a helyi és regionális érdekeket, pedig ennél bonyolultabb és integráltabb megközelítést kéne alkalmazni. Bonyolultabb a helyzet, és ezért kéne integráltabb megközelítést alkalmazni. A környezet kérdése ugyanilyen. Jók ezek az ambiciózus célok, amelyeket a bizottság kijelölt a fehér könyvben, a közlekedésről szóló fehér könyvben, és 60%-os kibocsátás csökkentést irányozna elő a bizottság. De azok az beruházások, amelyeket kohéziós alapokból finanszíroztunk eddig, azokat is meg kell nézni, hogy mennyire szolgálják valóban a térülés mellett a környezeti célokat, a fenntarthatósági célokat. A beruházások fenntarthatóságára, a környezetbarát jellegére az eddigieknél sokkal jobban oda kéne figyelni. A fehér könyv a közlekedési ágazatról kimondja, hogy a közlekedési ágazatból származó kibocsátásokat 2050-ig 60%-kal kellene csökkenteni. Ehhez azonban beruházásokra van szükség, a kohéziós alapok erre szolgálnak, meg kell vizsgálni, hogy melyik projekt mennyire fenntartható, mennyiben szolgálja a hosszú távú fenntarthatóságot és megtérülést is. Röviden szólnék még az európai hálózatokról, a CEF-ről. Ez egy új gondolat valóban, új megközelítés. Már a tervezés igazgatás és finanszírozás szintjén is aztán a különböző közlekedési, energiaügyi és kutatásfejlesztési projektek összehangolásáról van szó. 10 milliárd eurót kap a CEF, és ebből a 10 milliárdból 20% a kohéziós alapból származik. A rendelet, amely erre a pénzügyi intézkedésre vonatkozik, főleg a vasúti infrastruktúra fejlesztését írja elő a támogatásra jogosult országokban, a társfinanszírozási szabályok szigorú betartása mellett. A CEF facilitás mindenképpen összhangban van a 2020-as stratégiával, hiszen azt mondja ki, hogy az egységes belső piac kiterjesztése közepette javítani kell a, a kereskedelmet a, a tagállamok között és az átjárhatóságot számos területen. Ez az eszköz tehát európai hozzáadott értéket ad, munkahelyeket is teremthet, de e kezdeményezés mellett, amely ugye projektekben gondolkodik, és sok magánpénzt is megmozgat. Arra is szükség van, hogy az EU költségvetése is megfelelő nagyságban társfinanszírozza ezeket a projekteket. Nagyon sok igazgatási kérdésről lehetne még beszélni. A projektek előkészítése kapcsán. Nálunk a központosítási igény a régiók bizottságában szkepszist vált ki, főleg amikor arról van szó, hogy a 10 milliárd eurót a kohéziós alapokból ö, új módon osztanák szét. A kiválasztási kritériumokkal is bajunk van. Nem támogatja a kiválasztás eljárás egyértelműen a partnerségi együttműködés, már pedig mi ebben benne lennénk, és a 10 milliárd átvitele a Connecting Europe eszközbe a befogadó, pont a befogadó kedvezményezett országok részéről is kritikát kapott, ezért a biztoshoz fordultunk mi is, hogy ezt vizsgálják felül. A végső döntést egyébként önök fogják meghozni, parlamenti képviselők, nekünk azonban helyi regionális önkormányzati embereknek az a fő felelősségünk, hogy a meglévő projekteket hatékonyan hajtsák végre, sikeresek legyenek. Mondom, most fennáll a veszély, hogy az eszközt, a facilitást, a határokon átnyúló közlekedési összekötetések javítását nem biztos, hogy a legjobban szolgálja. A régiók bizottsága olyan kohéziós politikát akar, amely ambíciózus és megfelelő finanszírozással is rendelkezik. Ezért örülünk annak, hogy a kohéziós politika pénzei rendelkezésünkre állnak, és még arról is szó van, hogy a strukturális és a kohéziós alapok pénzeit egy jó ideig most nem fogják csökkenteni. Európa versenyképessége szempontjából ez nagyon jó hír. Thank you very much. Köszönöm szépen a prezentációt, Viktor. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak üdvözölhetem román kollégám régiók bizottsága részéről Tavaraki úrnak a beszámolóját, hiszen a közösségek nevében beszél, a Régi Szakbizottság teljes mértékben támogatni fogja ezt a filozófiát, mert ez az egyetlen megoldás, ami a következő tervezési időszakban sikeres lehet. Nem is a jelentésem tartalmáról szeretnék most beszélni, hiszen nagy mértékben egybehangzik ez Szavaraki úr beszámolójával és az önök többségének a véleményével. Inkább néhány kulcsfontosságú kérdéséről szeretnék beszélni, amelynél szükségem van a támogatásukra, és úgy gondolom, hogy a régiók szakbizottsága és a regi szakbizottság egységes kell, hogy legyen. Meg kell, hogy győzzük a bizottságot és a tanácsot ezekről a kérdésekről. Az első ilyen téma a jól ismert, vitatott európai eszközök. Szeretném azonnal előadóként tisztázni, hogy támogatom a projektet. Támogatom egy ilyen filozófia felépítését, ami segíteni fog minket abban, hogy a határon átnyúló dimenziójú, soha mostanáig meg nem oldott kérdésekkel, kez, kérdéseket kezeljük. Támogatom a 10 milliárdos kohéziós alapból történő áthelyezést az Európai eszközök témájához. De, itt van egy de, ami nem a projekt ellenében szól, hanem a garanciák hiánya miatt merül fel ez a de, és a régi bizottságának, a mi szakbizottságunknak garanciákra van szüksége. A MOV főigazgatósággal kell egyeztetni az európai eszközök kezelési szintjéről, és nagyon jól tudják, hogy megoszlás jellemzi, megosztottság jellemzi a tanácsot. Az Európai Bizottságban is azért megmerem kockáztatni, hogy ott is megosztottság van, sőt a Regi Szakbizottságban is. Az egyetlen mód, hogy meg tudnánk menteni a projektet és ennek a filozófiáját, az összekapcsoló európai eszközöket, hogyha kompromisszumot találunk kohéziós filozófia és a MOVE főigazgatóság által most többségben lévő támogatott filozófiát kell összeegyeztetnünk. A közlekedési szakbizottsági kollégákkal kellene összeülnünk, és meg kellene próbálnunk egy megoldást találnunk. Pillanatnyilag konfrontáció jellemzi a kérdések mellett kiálló kollégákat. Viszont, hogyha tudnánk egy egységes álláspontot kialakítani, és a bizonytalan kérdésekre megnyugtató választ tudnánk adni, akkor talán a tanácsot is meg tudnánk győzni, hogy fogadja el a projektet. Ha föladjuk ezt a projektet, akkor Európa lesz a vesztes, és nem pedig az egyes tagállamok. Aztán az energiahatékonyság támogatásának a témájában csak annyit mondhatok, hogy számomra ez rendkívül fontos az Európa 2020-as célokat el kell, hogy érjük. Nagyon sok tanulmány azt mutatja, hogy ez a legköltséghatékonyabb megoldás. Energia megtakarításra, szénhatékony megoldásokra vonatkozóan. Tudom, hogy a tanácsban van bizonyos támogatottsága a kérdésnek, az Európai Bizottság rugalmas a tekintetben, és a mi regi szakbizottságunkban is szeretném azt kérni, hogy támogassuk egy ilyen fajta megoldást, tehát a lakások energia megtakarítási projektjei is kaphassanak támogatást a kohézés alapból. A kerületi távfűtési mm, projektek tekintetében a kohéziós alap kedvezményezett országaiban szerepel ez a lehetőség Hogyha ezt is támogatjuk, akkor ez is költséghatékony módja a üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentésének, új megújuló energiaforrások felhasználásának, energiabiztonságnak, energiamix támogatásának, és a polgárok számára olcsóbb energiát tudnánk így biztosítani. Most problémás, sőt drámai, legalábbis Közép- és Kelet-Európában ez a kérdés. Még egy téma, amit főleg az Európai Bizottsághoz címeznék, az administratív intézményi képességek építése. Tegnap beszéltünk sok fontos témáról. A koncepciók komplexek, új intézmények lépnek be 2013-tól. Biztosítanunk kell azt, hogy az összes intézmény teljes mértékben működőképes lesz 2013. január 1-ére. A jelentés tudom, hogy a 2014 utáni időszakkal foglalkozik, de ha nem tudjuk azt garantálni, hogy az intézményi adminisztratív képesség fokozódik, akkor ugyanolyan listával fogunk majd szembenézni, mint amit ma kaptunk. Egy olyan listát fogunk látni, ahol nagyon sok ország mellett az a szó lesz, hogy stopped, suspended, leállították, felfüggesztették. Rendkívül fontos, hogy az administratív és intézményi kapacitás javuljon. Európai és nemzeti hatóságokkal egyeztettem. A kohéziós alapból támogatott infrastruktúrák esetében fontos lenne a fogyatékkal élők számára a hozzáférhetőség biztosítása. Ez egy olyan téma, amit ki kellene emelni, mert jelenleg hiányzik a javaslatból, kohéziós alap rendelet javaslatából. Ez egyébként az európai eszközökkel kapcsolatos témának is megfelel, és így minden európai szabály és előírás koherens lesz. Végül sajnálom, hogy Potosnik biztosnak nem sikerült közzétennie az új környezetvédelmi hatástanulmányra és stratégiai környezettanulmányra vonatkozó dokumentumot. Elnök asszony, köszönöm, hogy felvetette ezt a témát, és köszönöm, hogyha, hogy Hedegár biztos asszonynál rákérdezett erre a kérdésre. Úgy gondolom, hogy 2014-et követően is fontos lesz az ellenőrzés, a nyomonkövetés. De egyeztetnünk kell, a nagymértékű infrastruktúrális projekteket a klímaváltozási célokkal, a biodiversitási célokkal és a környezetvédelmi kérdésekkel. Az új szabályokat eh, enélkül nem tudjuk megfelelően alkalmazni, és nem fogunk megoldást találni jelentős problémákra. Potosnik biztos úrat szeretném arra felszólítani és sürgetni, hogy eh, a szabályok közé vegyük föl az új elképzeléseket, az új rendeleteket, amelyekkel biztosítani lehet azt, hogy maga a filozófia lesz koherens, és biztosítjuk a folyamatosságot. Köszönet mindenkinek, és már előre szeretnék köszönetet mondani a hozzászólásokért. Természetesen mindenkinek a véleményét figyelembe kell fogom venni. A Régiók Bizottságának is még egyszer szeretnék köszönetet mondani a nyitott együttműködésért. Köszönöm. Colleagues, we have minutes. Kedves kollégák, kb. 10 percünk van a vitára gyors kérdés, van-e a régiók bizottságának címezve? Mi, mi aztán még délután beszélhetünk, öt után a meghallgatás után, de a régiók bizottságának emberei nem lesznek itt. Claudia Schmidt, az osztrák szövetségi miniszter is itt van velünk. 12-kor kezdjük vele az eszmecserét. Éljünk ezzel a 10 perccel, de csak, hogyha a régiók bizottságának összefüggésében van mondandó. Maconi asszony, aztán Lambert van Misteroy, vagy fordítva, fordított sorrendben, ahogy gondolják. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Nagyra értékelem a Régiók Bizottsága, meg a szakbizottsága által bemutatott jelentést. Remélem, hogy a plenárison is ez megerősítést fog kapni. Teljes mértékben megfelel az, ami elhangzott, azoknak a kételyeknek, amelyeket mi is mindig kifejtettünk a vita során itt a szakbizottságban. Megnyugtató mindaz, ami elhangzott. Jelezni kívánnék a feltételességhez kapcsolódó kérdést, ami az általános rendeletben szerepel. Most dolgozzunk ki az erre vonatkozó véleményt. A következő lenne a kérdésem az elnökhöz, hogy a makroekonomiai feltételesség, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a masszíti paramétereket összekapcsoljuk a kormányzási szabályokkal általában a kohéziós politika esetén. Mi a véleményük a tekintetben, hogy ugye a kohéziós alapnál a stratégiai előrejelzések már felálltak. Most viszont egy konkrét eset áll előttünk, Magyarország esete, ebben az esetben első alkalommal alkalmazták a alapból nyújtott támogatások felfüggesztését, mivel a 3%-os maximálmot túllépte az ország a Maastrichti szerződésben meghatározott 3% fölé ment. A második témám a kohéziós alapra vonatkozik. Úgy gondolom, hogy fontos lenne megtartani a régiók bizottság által támogatott megoldásokat, vagyis mi is úgy gondoljuk, hogy az Európai Bizottság meghatározása pontatlan a források kezelésének a módja tekintetében, és különösen gondolok arra, hogy az egyes országok veszik föl ezt a támogatást, de ezt követően sokszor nem is lehet tudni, hogy hogyan történik a felosztása ennek a támogatásnak. nem lehet követni pontosan, hogy csak az adott országban használhatók fel ezek a támogatások, vagy esetleg határon átnyúló módon is. Szeretném azt is hangsúlyozni, és ezt igazából a régiók bizottságának a véleményében nem találtam meg. Szeretném hangsúlyozni, hogy ebben az esetben is mennyire fontos, hogy pontosabb legyen a meghatározása az egyéb alapok felhasználásának, amikor ugyanarra a célra használják föl, tehát az infrastruktúra témájára gondolok, és a környezetvédelemre. Köszönöm. Lambert. Köszönöm, Lambert. Köszönöm szépen. Ez hangú. Tám, és meglehetősen világosan fogalmazó jelentést a régió bizottsága részéről a szerződések alapján kell külön figyelmet szentelnünk az új tagállamoknak is, a közlekedés és a környezetvédelem célrendszerének is. A legutóbbi alkalommal, az első vita során említettük, mennyire fontos az infrastruktúra ügye. Ám ha 20, 20 évvel előre tekintünk, akkor már nem csak a fizikai infrastruktúra, ám a tudás infrastruktúra is meghatározó szerepet játszik. Majd ezeket, ezt kell már most kifejlesztenünk ezekben az országokban. És erre nem látunk megfelelő lépéseket, akkor nem tudják majd állni a régebbi országok, úgymond régebbi tagállamok versenyét. A kérdés felmerülhet, miért ne lehetne a közlekedés infrastruktúra fogalmát a tudás infrastruktúrára is kiterjeszteni? A régi tagállamokban a kutatásfejlesztés 90%-át tehát a támogatás 90%-a hagyományos módon történik. Elszalasztott lehetőség volna szerintem, ha nem próbálnánk az energiahatékonysági lépések mellett azokon túl is a fizikai infrastruktúrát is erősíteni az új tagállamokban. Tehát jogilag lehet, hogy nem tud egyszerű ezt megfogalmazni, vagy lehetővé tenni, ám a, a tartalmi része világos, szerintem. Miért kéne ugyanazt a rendszert fenntartani? Miért ne kellene az új kihívásokra is felkészülni, a tudási infrastruktúrára kiterjesztve a támogatásokat? Ezt újra és újra hangsúlyoznom kell. Köszönöm mindenki a, a régió bizottságának címzett kérdésekre koncentrálni, a többit ma délután meg lehet beszélni, most azonban nincs sok időnk. Köszönöm. Délután majd visszatérek még a többi pontra. Most azonban egy olyan kérdést szeretnék felvetni, mely fontos. Fontos, hogy ne csak általában az infrastruktúráról beszéljünk, hanem a fenntartható infrastruktúráról, amely a többi szakpolitikához is kohézív módon illeszkedik. És ezt nem eléggé hangsúlyozza a jelentés. Tehát, hogyha a közlekedésről beszélünk például, akkor olyan gondolatok és projektok kell, hogy támogatást kapjanak, amelyek fenntartható közlekedési rendszerek érdekében hatnak. Energetika területén is a fenntartható, megújuló energiaforrások ügyében kell munkálkodunk, és nem általában az energia infrastruktúra támogatásáról kell beszélni. Úgyhogy erre kihegyezve, jobban fókuszált megközelítést alkalmaznék. Cornelia, kérdésed volna, vagy a vitát később is lehet folytatni. Csak nagyon röviden egyetlen egy kérdésben. A Disconnecting Europe. Ez nem világos számomra, hogy a régi bizottsága itt pontosan mit ért ez alatt. Tehát itt, itt teljesen más rendszert vázolnak föl. A régi bizottság politikának, a kohéziós alapvégrehajtással kapcsolatban ezzel mi az álláspont? Köszönöm. Ha kíván reagálni, a makrogazdasági feltételrendszerrel kapcsolatban kapott egy kérdést, talán ha erre reflektálna. În primul rând vreau să vă spun că și poziția Comitetului Regiunilor Először is azt szeretném elmondani, hogy a régió bizottságnak álláspontja ugyanabba az irányba mutat, mint amit Bostinár úr is felvázolt az imént. Ebben azt hiszem meg tudunk egyezni, egyet tudunk érteni ezzel a javaslattal, és azzal a jó gondolattal, hogy a beruházások a megújuló energiaforrások irányába menjenek. Ez egy jó kiinduló pont. Tehát ezt, ezt a, a gondolatot kivel tudjuk tenni. Ezen túl aztán az is fontos volna persze, hogy az igazgatási kapacitásokkal is foglalkozzunk a fejlesztések hátterében álló végrehajtási kapacitással. Az, az irányító hatóságok kell, hogy igazolják, hogy észszerű döntéseket tudnak hozni, amelyek ténylegesen javítják a stratégiai tervezés minőségét, hogy képesek végrehajtani nagy projekteket, tagállami és önkormányzati szinten is, és a kedvezményezettek valóban megkapják a támogatást. Az európai szinten éppen a technikai segítségnyújtást kellene jobban koordinálni ennek érdekében. Többször bebizonyosodott, hogy erre bizony szükség van. El kell kerüljük azt, hogy a technikai segítségnyitás szétaprózódjék sok tagállamban látszott, hogy éppen ebben rejlik a probléma maga. Mazzoni asszony az önkérdését illetően, a többi támogatási eszköz felhasználását illetően. Persze nyitottak vagyunk. Sőt, a megfelelő módosításokat is elfogadjuk. A makrogazdasági feltételrendszert illetően jól tudjuk, jól ismerjük azt a tényt, hogy ilyen költségvetési és makrogazdasági eszközök európai szinten ugyanakkor a kohéziós politika nem korrekciós eszköz, nem arra szolgál, hogy a költségvetési fegyelmet javítsa Európában. A strukturális és kohéziós eszközök más célt szolgálnak. Ezek a célok lefektése kerültek a megfelelő cikkeiben a Lisszaboni szerződésnek. Ott világosan szerepelnek ezek. A 171-es, 174-es és a többi cikk rögzíti ezeket. Azt a felfogást követjük, hogy a makrogazdasági feltételrendszer elfogadásra kell kerüljön, és ha minden egyes költségvetés fejezetre kötelezően kell alkalmazni, nem csak a kohéziós alap egyes kiválasztott fejezeteire. Ha mindenhol alkalmazzák, akkor lehet a vita kiinduló pontja. akkor nem gondoljuk azt, hogy csak egy területet kellene büntetni, és ezáltal különösen az önkormányzatokat értem. Tehát a tagállam felelősséget is látni kell a makrogazdasági kérdésekben. Nisztelrooy úr, támogatjuk azokat a gondolatokat, miszerint fontos volna a tudási infrastruktúrába beruházni, ezekben az intézkedésekbe beruházni, nem csak a fizikai infrastruktúrát érintőkbe. Egyetértünk Mr. Roy úrral abban is, hogy a tudási infrastruktúra fontossága kiemelendő a támogatások vonatkozásában is, ám látnunk kell, hogy egy, egy teljes összefüggés rendszerben, integrált rendszerben kell ezeket az elemeket értékelni, a régiók és önkormányzatok igényeit megfelelően közvetítve. Ellenkező esetben a stratégia célját nem fogjuk elérni. Köszönöm szépen, köszönjük a régiók bizottságának részvételét, és azt, hogy megosztották a kohéziós politikával kapcsolatos, jövőjével kapcsolatos véleményüket. Ha szükség lesz rá, délután 5 óra után visszatérünk a vitában. Erre azonban most a miniszterasszony szeretném a pódiumra kérni. Ekközben szeretném emlékeztetni a képviselőtársamat arra, hogy nem régiben Konstanza Krél felvetette azt a gondolatot, hogy az európai kohéziós politika történetben először jelentés születik a bizottság részéről az osztrák, illetve az osztrák kormány részéről a regionális kutatásfejlesztés, a kultúra és művészet irányító szerepéről. A kutatás, illetve a kultúra, oktatás és művészetért felelős miniszterasszonyként kérdezem önt, hogy Ausztriában hogy működött ez a szakpolitika, ez a tárca is a vonatkozó szakpolitika. Nagyon fontos ma tanulni az osztrák tapasztalatból a mi szakpolitikán kialakítását illetően a jövőben. Önél szó. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim, képviselők. Először is szeretném megköszönni, hogy meghívtak ma a szakbizottság körébe, ahol a művészet és kultúra szerepéről, a művészet és kultúra kreatív gazdaság szerepéről szeretnék beszélni a regionális politikában. A művészet és a kultúra világos hozzáadott értéket teremtenek. A régióknak sajátságot, arcot adnak, lényegi tényezői az életminőségnek, és a jólétnek is. Európában az állampolgárok jó létének tényezői. Ugyanakkor a társadalmi kihívásoknak csak akkor tudunk megfelelni, hogyha egy szellemi, kulturális szférában is foglalkozzunk ezekkel, és európai szinten tesszük ezt. A kultúra és a kreatív ágazatok ugyanakkor, legalábbis meggyőződésem szerint, és van tanulmány is szól erről, a gazdasági vita is nyitva kellene, hogy álljanak. A gazdasági dinamikának is elemei, a kultúra, az innováció támogatás, a, szell, a vállalkozai szellem, a társadalmi kohézió és egy-egy régió vonzerejének fontos elemei. A kultúra nagyon fontos hozzájárulással élhet az Európai Unió 2020-as stratégiai, stratégiai prioritásainak eléréséhez. Ezt szeretném külön hangsúlyozni. A kreativitás jövőbeli regionális politikában kulcsfontosságú lesz. Az újabb, új, szélesebb innovációs fogalma az Európai Uniónak nem csak műszaki, technológiai innovációra ö, szorítkozik már, hanem helyet enged annak is, hogy a kultúra és kreatív gazdaságok innovációs potenciáját jobban kiaknázzuk, például az ipari dizájn, az építészet, építészettől kezdve egészen az idegenforgalmi tényezőig. Értelmezni tudjuk a kultúrát, a művészetet, a kreatív gazdaságot. Ilyen értelemben, ebben az új értelmezésben kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a a régiók, a, az intelligens módon specializált régiók kialakításában. A művészet, kultúra, kreatív gazdaság egy innovatív gazdasági ág keretében is értékelendőek, mely gazdasági növekedést hoz, munkahelyeket biztosít. Azok a tárgyalások, amelyek az új programozási időszakra vonatkoznak a strukturális alap végrehajtása kapcsán, döntő szakaszba jutottak. Most kell elhatározni a jövő irányait, és szerintem fontos és tényszerű érvek szólnak amellett, hogy több kultúra, több művészet szerepeljen a regionális politikákban. Ezért döntött minisztériumom 2010-ben úgy, hogy megrendel egy tanulmányt, melynek címa a regionális fejlesztés kreatív motorja, művészeti és kulturális projektek az Európai Unió támogatási politikájában, Ausztriában. A e tanulmány eredményeit 2011. novemberében Johannes Hahn biztossal együtt Bécsben mutattuk be, és meg is vitattuk ott. Nagyon érdekes, és nagyon bátorító beszélgetés, illetve vita volt ez és nagy lehetőség számomra az, hogy önöknek, mint jogalkotóknak az tanulmány szerintem öt legfontosabb eredményét bemutatnom, bemutatnom önöknek. Először is a kultúra több nagyszámú projekt révén támogatható a strukturális alapok révén. Másodszorban a vizsgált időszakban, az 2007-től 10-ig, a kultúra és művészet területén Ausztriában 79 millió eurót költöttek a strukturális alapok eszközeiből kulturális és művészeti projektekre. Jelentős összeget tehát. Harmadsorban nagyon fontos az, az osztrák kultúr ágazat szempontjából a regionális fejlesztési alap. Ezzel összefüggésben különösen azt említeném, hogy a kis projekt alap létrehozása, amely fesztiválok, kulturális rendezvények megszervezését támogatja, nagyon fontos impulzus volt a régiók vonzereinek fokozásában. Negyedik pont. A kulturális és kreatív ágazatok fontos hozzájárulást biztosítanak az európai foglalkoztatás fenntartásához. Ezért aztán az ESA szempontjából is fontos, hogy támogatást kapjanak. A kreatív ágazat vállalkozói e professzionális stratégia szempontjából saját munkatársaiknak tudnak lehetőségeket nyújtani. Ötödik pont pedig az volt, hogy az általános elemzés rámutatott arra, hogy az úgynevezett kreatív eszközök jelentős része a hagyományos kultúra és művészeti ágazatokban, illetve a, a műemlékek fenntartásában valósult meg. Más szóval a kortárs művészetnek még bizony juthatna több szerep is e téren. Három konkrét osztrák példát szeretnék röviden bemutatni. Három olyan példát, melyek az Európai Unió strukturális alapjából kaptak társfinanszírozást, és jöhettek létre. Az első ilyen példa, egyesek talán önök közül még emlékeznek, a 2009-es Linci európai fővárosi szerepkörre. Az attoni helyi politika szerepvállásának is köszönhető, hogy az, az egész térség és a város is éveken át európai témákhoz foglalkozott. Azzal, hogy egy fővárosá lett Linz, és azzal a szlogennel, hogy Linz megváltozik, egy korábbi ipari város, az a Linci acélváros fogalma, egy modern, eleven kultúrváros való átalakulás irányába alakult. Tehát a kultúra és az idegenforgalom többek között a strukturális alap támogatásának is köszönhetően tökéletes szimbiózist alakított ki. Így Linz városa három évvel a kulturális fővárosi szerep után új gazdasági dinamikának lehet szemtanúja, és a növekedés pályára állt. A második példa egy korszerű idegenforgalmi példa lehet a Foralbergi térség. Németországgal közösen egy multimédiás szoftvert hoztak létre, melyek révén a turisták a különféle kulturális eseményekről, rendezvényekről és a, az ország, illetve a térség történelméről tájékozódhatnak. A harmadik jó példája a társadalmi eredménynek Bécs fővárosa története, ahol is az Open Cities városi hálózat mely Bilbótól Bécsen át Szófiáig tart, a gyors demográfiai változásokra adott válaszadás lehetőségét erősíti, illetve a versenyképességet javíthatja. Ez a három projekt példa, ez van még több mint 500, ezen túl világosá teszi, hogy a kreatív ágazatok, a kultúra, a, kult, a művészet intelligens, fenntartható és integráló jellegű növekedést tesznek lehetővé, illetve járulnak hozzá döntő módon ahhoz Európában. Éppen a mostani költségvetési megszorítások idején, gazdasági feltételek, nehéz feltételek idején kell minden szakpolitikai terület potenciáját megfelelően kiaknáznunk, ezzel azt is értem, hogy a kultúra és a művészet stratégiailag kell megjelenjen az Európai Unió regionális politikájában, Ugyanez érvényes persze az operatív programokra is, az egyes szövetségi tartományokban is, meg a szövetségi állam szintjén is. Tisztelt képviselők, nagyon jól tudom, hogy itt még nagyon fontos politikai meggyőzési munka áll előttünk, ám meg vagyok győződve arról, hogy közösen sikerrel jártunk ebben a meggyőzésben. Önök, tisztelt képviselők, itt a parlamentben tehetnek sokat, én pedig a miniszterek tanácsában érvehetek ez irányban. Ausztria szempontjából fogom kifejteni, hogy a következő program tervezési időszakban mely témákat szeretnénk prioritásként megjelölni, Ebben a tárgyban rendszeresen tárgyalok a szövetségi államok kulturális felelős tisztviselőivel is. Egyes program sorokon és egyes projektek tekintetében látható, például a regionális digitalizáció területén, vagy a műemlékvédelem területén, illetve kulturális és kreatív ágazat szakosodása terén vannak nagy lehetőségek. A fő óhajom, melyek itt önök előtt szeretnék elmondani, és az, hogy a kultúra és a művészet kapjon magasabb, erősebb láthatóságot európai szinten, jelenjen meg, és együttesen törekedjünk arra, hogy a tagállamokban is úgy érlássák a kultúrát, mint a gazdasági fejlődés egyik tényezőjét és a társadalmi kohézió egyik motorját. Jacques Delors mondta egyszer, hogy a belső piacban nem szeret bele senki önmagában. Ezzel azt akartam mondani, hogy a kultúra, mint érték, kötelező eleme az európai integrációnak. Minden, eljött idejönnek, hogy minden szakpolitikában tudatosuljon a kultúra és a művészet meghatározó szerepe és fontossága. Köszönöm. Köszönjük szépen, miniszterasszony. Bőven lesznek kérdések, megjegyzések. Jan Albrecht, Konstance volt az első talán? Meg ő vetette fel, hogy hívjuk meg miniszterasszonyt, úgyhogy mindenképpen övi az elsőség, ugye? Egyenlő jogokat a nőknek. Köszönjük szépen, miniszterasszony! nálam nyitott kapukat dönget, amikor azt mondja, hogy minket európai, mi kultúránkat európai szinten fejleszteni kell. Nagyon sok ilyet ismerek, ilyen projektet, Szászország, Burgenland projektjeit. Ez volt az egyik határokon átnyúló kulturális projekt, az elsők között. De most lenne egy kérdésem önhöz, mint miniszterhez. Nekünk az európai parlamenti képviselőknek a szubszidiaritás szót gyakran odavágják a fejünkhöz, főleg akkor, amikor ö, annak, aki használja a szót, megéri ezt használni. Kultúra kapcsán, a kultúra kapcsán is nagyon gyakran használatos ez a szó, de akkor viszont már nem, amikor az Európai Uniónak finanszíroznia kellene a kulturális projekteket. Az Európai Tanács ülésein elhangzó érvek között ritkán hangzik el, hogy a kultúra nem csak tagállami dolog, hanem európai ügy, és lehet, hogy nem jól alaposan olvastam el ezt a tanulmányt, de e, örömmel vettem volna, hogy konkrétan példákat is felsorokoztat a szöveg a konkrét munkahely teremtési e, ötletekre vonatkozóan, hogy hogyan lehet kultúrával a gazdaságot fejleszteni a strukturális alapok segítségével. Jan Olbricht következik. Köszönöm, elnök asszony. A javaslatokat, az elmondottakat lenne egy konkrét kérdésem. Előadó vagyok. A kreatív ipar képviselői lobbiznak nálam, hogy tegyek be dolgokat a szövegbe, és nem lehet látni a jelenlegi rendeletben rájuk vonatkozó passzusokat. Mit javasolna Ausztria a tanácsban ebben az ügyben? Mert eddig azt láttuk, hogy bevezethetünk a kis és középméretű vállalkozások körében egy támogatást, de ez még csak szóban merült föl, írásban nem. Miért nem? Ha nem írjuk le, akkor elfelejtődik. Aztán itt van a hármas cikk, befektetés a szociális egészségügyi oktatási programokba. A szociális szó alá oda tartozik a kultúra, vagy sem? Ha nem írjuk a kultúra szót le konkrétan, akkor gyakorlatilag kimarad. Aztán a befektetési prioritásoknál csak egyetlen egy helyen szerepel a kultúra, a kulturális örökség kapcsán. Én egyetértek önnel azban, hogy a kultúrába érdemes befektetni a 2020-as stratégia kapcsán is, mert tehát ezt osztjuk, de azt szeretném tudni, hogy mikor lesz ez konkrétumok formájában is megvalósítva, leírva. Ö, Jens kimaradt az elő, parancsolj. Köszönöm, elnök asszony. És köszönöm miniszterasszonynak, hogy eljött és megosztja velünk tapasztalatát. Én úgy gondolom, hogy ön jó irányba halad, és hogy a kultúra nagyon fontos. Én 15 évig voltam polgármester. Ha a kultúrát nem vonjuk be, nem ösztönözzük, akkor a munkahelyteremtés is sokkal nehezebb. De a kohéziós politika struktúrája olyan, hogy európai értékek és szélok fogalmazódnak meg benne, lentről pedig minden régióban meggyőződés kell ahhoz, vagy hát el kell gondolkodni ahhoz, hogy lássuk, hogy helyileg mit kell tenni. Pénteken Jumil ben, amely 2014-ben lesz majd Európai Kulturális Főváros, ők mindent, a kultúrát is nagyon komolyan veszik. Nálunk a saját hazámban, régiónkban a sportot is a kultúra részének tekintjük, és munkahelyteremtő eszköznek. De ezt döntsék el a régiók, és mondják meg ők, hogy mi a legfontosabb számukra a kultúra. Evidens, hogy fontos Tádler úr. Köszönöm, elnök asszony. Először is, miniszterasszony, gratulálni szeretnék önnek ehhez a szöveghez, a jelentéshez, mert jó kiindulási alap ez a szöveg, amelyel lehet a művészet, kultúra, kreatív iparágak regionális fejlesztés szempontjából betöltött szerepé mellett érvelni. Ausztriában ö, ö, konkrétan sikerül is pénzeket, sikerült is lehívni pénzeket ilyen megfontolásokból. Büszkén látjuk, hogy 5,9%-a ezeknek a pénzeknek hasznosult, miközben a bizottság csak 1,7%-ot képzelt el a gazdaság számára. Tehát ez az osztrákoknak jól sikerült. Ugyanakkor kevésbé meglepő, hogy az ERFA, amely ugye a fő vonalat képviseli, és a LEADER programok tekintetében, ami a projektek számát, és nem is annyira az értéket, értékét tekintjük, az európai mezőgazdasági célok tükrében meglehetősen gyengén szerepelt, és a szociális alapból sikerült a legkevesebb pénzt lehívni, pedig azt vártuk volna, hogy a regionális versenyképességi foglalkoztatás programokhoz leginkább a szociális alapból lehetne többet kapni. Tehát vannak még kihasználatlan lehetőségek. Jan Albrecht úr elmondta, én ezt aláhúznám, hogy ha a stratégiai megközelítését a bizottságnak közelebbről megnézzük, a hosszú távú tervezést, az alapok felhasználásának új stratégiáját, akkor az egyes pontokban azt látjuk, hogy a, a, hogy a művészeteket, a kultúrákat mindig csak közvetetten töltelékszóként használja a szöveg, ugye erősíteni kell a kutatást, az innovációt, stb. Itt a kreatív iparágokat azt hiszem ö, oda kell érteni. A kommunikációs technológiák kapcsán talán ugyancsak, de nem fogalmazódik meg eléggé konkrétan, explicite, ahogy Olbrich túl is elmondta, hogy a versenyképesség szempontjából ez a, ez a kis és középméretű vállalkozások kreatívjainak, művészeinek, kulturális szakembereinek a munkája kéne, hogy legyen. Ne és a munkavállalók mobilitása szempontjából is nagyon fontos a kultúra. Tehát ide értjük talán tudat alatt a kultúrát, de nem fogalmazódik meg ugyanez a szociális integráció kapcsán, a képzésbe való befektetés kapcsán, a szociális alapok képzési felhasználása kapcsán miért nem szerepel expliciten a jelentésben, amit ugye Ausztria nyújtott be, és konkrétabban néhány ajánlás arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a kultúrát stratégiailag befogni. Pontosítani kellene dolgokat. Az egyes pontja a javaslatnak azt mondja, hogy a kultúrát fel kell értékelni a regionális politika szempontjából. Ez a mi konkrét feladatunk. Konkrét stratégiákat kell kidolgozni. Nyilván a tartományoknak, országoknak Nincs ennyi időnk, mondja az elnök. El, utolsó mondatom. Az információ és nyilvánosság is a tagtartományok feladata, de ebből a kohéziós keretből lehet finanszírozni. Nagyon sokan szeretnének meg még kérdést föltenni. Kérek mindenkit, hogy fogja rövidre a mondandóját. Maria Teresa Sánchez először. Nincs kérdésem, de e, néhány apró, fontos információt szerettem volna elmondani. Köszönöm Gerenc asszonynak, hogy meghívta az osztrák minisztert. A kultúra mindig kimarad. Néhány konkrét számot idéznék saját jelentésemből a kreatív iparágak potenciáljáról. 2008-ban 660 millió euró volt ennek az ágazatnak a forgalma. Tehát ez egy óriási lehetőség lenne a versenyképesség növeléséhez, most is jelentős. Aztán a hatos prioritás, a kultúra hozzájárulása kapcsán. Én ugye a spanyol határ közelében lakom, és ott van egy határokon átnyúló projekt, 8 millió eurós EU támogatással egy, hat, egy határmenti színházat hoztunk létre. Először ennek a létrehozását finanszírozták, meg aztán pedig minden évben van egy olyan szezon, amikor ez a színház játszik, és jelentősen hozzájárul a helyi kultúra ösztönzéséhez. Kérem, tegyen meg mindent, hogy a rendeletben figyelembe vegyék a kultúra aspektusát. Krizairősz úr. Meg vagyok győződve arról, hogy a kultúra és a művészet szerepe nem csak a régió fejlődése szempontjából, hanem a szociális kohézió szempontjából is fontos. A kérdésem, van-e konkrét javaslatuk kohéziós alapra vonatkozóan kulturális, szabadidős és művészeti témában? A kohéziós alap nem osztrák sajnos. Következő hozzászóló. Köszönöm szépen a miniszter asszony, amit elmondott. Ön is rámutatott arra, hogy mennyire fontos az, amit mi Berlinben is csinálunk, hogy a kreatív és a szabad művészeti ágazatokat támogatjuk. Mert nem operaházak működését kell konkrétan támogatni, hanem a kreatív potenciált, a művészeket és ehhez platformra van szükség ahhoz, hogy ez működjön. Berlinben ezt sikerült be vennünk az integrált városfejlesztés koncepciójába, rugalmasságra lenne szükség az alapoknál. Mert ott, ahol korábban gyárak voltak és tönkrementek, most újra hasznosítottuk ezeket az épületeket művészeti célra, és szociális alapok alaptámogatásával is, és ezek a ö, városrészek most újra élnek, megteltek emberekkel, nyizsögnek, és ezeknek a kezdeményezéseknek általában két-három év az átfutási ideje. Kell egy kezdőfinanszírozás, aztán ö, egy fenntartás, és utána mérhető, hogy milyen gazdasági hatása van. Nem kérdés, csak inkább kérés, hogy osztrák Ausztria támogassa az alapokból leifató pénzek rugalmas kezelésének gondolatát. Berlinben százezer ember kapott állást a kreatív ágazatokból ilyen struktúrán belül. François Alfonsi. Köszönöm szépen, François Alfonsi. Köszönöm, elnök asszony, rövid leszek. Először is szeretnék köszöntet mondani miniszterasszonynak olyan témát mutatott be számunkra, amit mindig fontosnak tartunk. Hogyan lehet a kulturális dimenziót a gazdasági fejlődés vektoraként figyelembe venni? Ez egy új megközelítés, és örülünk annak, hogy a bizottság ezt már elkezdte tanulmányozni, de ez nem elégséges hiszen jelenleg inkább a kulturális örökséggel foglalkozik a bizottság, és nem pedig az élő kultúrával. Persze a megközelítés ennek sokkal nehezebb a régiós fejlesztés szempontjából, úgy könnyebb a materiális témákkal támogatni, épületeket építeni, mint a kultúrát építeni, ami immateriális jellegű. Nagyon fontos, hogy a kulturális diversifikációt fenntartsuk, erősítsük Európában. A régiós megközelítés szempontjából ugye nagyon fontos, hogy régiós szintű legyen a megközelítés. Sok terület elhanyagolt állami támogatást nem kap, ezért nagyon fontos, hogy európai szinten ezeket a területeket tudjuk támogatni. Elnök, a tényleges legutolsó kérdés, Kadenbach asszony, elnézést, az előbb nem vettem észre. Köszönöm, Köszönöm szépen, miniszter asszony, hogy eljött. Nagyon fontos fázisában ért ide a vitának, mert ö, jókor hozta be a számokat, adatokat, tényeket a vitába. A kultúra és kreatív ágazatok területén nagyon nehéz ezeket a számokat meghatározni, nem pedig egy csomó példával szolgált, hogy a pénzzel hogyan lehet további pénzeket generálni. Azt akarjuk nyilván, hogy először is szociális integráció, kohézió valósuljon meg, de az ön példái a mi céljainkat is szolgálják hogy miért szólalok föl, azért, mert a kulturális kreatív ágazatok nálunk is nagyon sikeresen működtek. Kérjük, hogy Hán biztossal, és velünk is, és a mezőgazdasági biztossal is folyamatosan egyeztesen, és mondja el nekik azt, amit nekünk is elmondott, hogy ne tudják másképp értelmezni az alapszabályokat, mint ahogy ön is teszi ezt. Köszönöm szépen! Egyes kérdésekre konkrétan reagálnék. A szubszidiaritásról szóló vita nálunk is, Ausztriában is folyamatosan ö, érzelmeket gerjeszt, és tényleg mindenki úgy magyarázza a szubszidiaritást, ahogy neki éppen legjobb. Európai szempontból nézve azonban fontos, hogy lássuk, hogy az egyes projekteknél miben áll az európai hozzáadott érték, és hogyan lehet más politikai területeken, a gazdaságban is, foglalkoztatással és a gazdasági dinamika felfuttatásával érvelni ezen ágazat támogatása mellett. Ugye ön a berlini példát említette, ahol régi ipari épületeket átalakítottak és élettel töltöttek meg. Linzben is ugyanezt történt, ugye? Az úgynevezett óvárosban most 30 ezer alkalmazott dolgozik csak Linzben a kreatív területen. Tehát ezt a fajta dinamikát sikerült megteremteni, a gazdasági struktúrát átalakítani, és én ezt nem vagy-vagy vitára szűkíteném le, hanem egyértelműen kijelenteném, hogy a művészet és a kultúra egyértelműen gazdasági hatásokkal is rendelkezik, és lehet mellettük gazdaságilag is érvelni. A gazdasági értékelés soha nem hagyja ki, hagyhatja ki ezt a szempontot, mert nagyon dinamikus ez a terület, és nagyon jól lehet vele új munkahelyeket teremteni. Említették, hogy a művészet kultúra, mint horizontális töltő anyag és töltő szöveg, igen gyakran ez a helyzet, és én is bajnak látom ezt, kevés ez így megfogalmazva, a művészetet, kultúrát fontosabb helyre kell tenni a szövegeken belül is. Például a rendeletekben az ERFA rendeletben még nincsen konkrét teljes kész új javaslat, de a kulturális infrastruktúrákat ugyanoda írnám be, amikor, amikor a szöveg kulturális kínálatról beszél, tehát offenzív módon fogalmaznék, és nem csak töltő szóként használnám, amikor a kis és középméretű vállalkozásokról van szó, akkor megint csak ugyanígy, explicit módon, ahogy önök is kérik, és ha már ez a két területen legalább említődik, már az is persze jó, de valóban hangsúlyosabb helyet kéne kapnia. Legyünk bátrak arra, hogy párhuzamosan dolgozunk, tehát a nemzeti szinten is zajlanak az eljárások, stratégiák, de nekünk már regionális szinten meg kell előlegeznünk ezeknek a kimenetelét, eredményét, mert akkor tudunk jól alkalmazkodni, és látnunk kell azt is, hogy a legmagasabb szinten is milyen jogalkotás zajlik. És ebben nagyon számítok egyébként önökre, hölgyeim és uraim, hogy a bizottsággal ö, folytatott tárgyalásaikban a témát folyamatosan hangsúlyjal kezelik, hiszen a régióktól kell kijönnie a kezdeményezésnek, az ott aktív embereknek, de ahhoz, hogy ez el is jusson, és őket értékeljék a felsőbb szintekre, és ahhoz a konkrét technikai kérdése kapcsán, a rendelet megfogalmazása kapcsán önökre is szükség van. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtak. Nagyon Érdekes volt számomra is ez az eszmecsere. Köszönjük. Miniszterasszony. De nem reflektált minden kérésre. Mi támogatjuk ön, önnek meg a bizottsággal, meg a kormányokkal kell majd megbirkózni a tanácsban, hogy amikor a növekedés új motorjait megtaláljuk Európában, a gazdaság növekedés, munkahelyteremtés, Eh, több szempontjából, hogy Európa vonzóbb legyen, mint élőhely, mint, mint, mint, mint lakóhely, akkor valóban ki kell aknáznunk a kultúra ebbeli szerepét, szerepkörét, és ebben együtt kell működjünk, közvetett vagy közvetlen módon feltárva ennek mikéntjét. Szerintem a változás nagyon fontos eh, motorja lehet a kultúrára szentelt ilyen figyelem, felkeltette érdeklődésünket, étvágyunkat úgymond a téma iránt. Köszönjük, hogy eljött. Thanks.